Good day. Dear colleagues. Kedves kollégák! Kezdjük azzal, hogy elfogadjuk a napi rendet. És van egy megerősítő szavazásunk is Gabriel asszony jelentéséről. As expected, letter of Coreper has arrived in the meantime. Közben a jelentéstevő megérkezett, úgyhogy lépjünk a 35. pontra. Ez egy jelentés igazságügyi témában, ezt halasztottuk, aztán a GONC jelentés tervezet 36. pont. Ezt hozzáadtuk a napi rendhez, illetve egy új ponttal is kiegészítettük holnapra, 13-ára a 945-ös 10 órás időszakra nézve egy jelentéssel a napi rendünket. Aztán a 36. pont Sargentini jelentés, a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás való felhasználásának megelőzésére, ezt 20-ára halasztottuk. Ha így el tudjuk fogadni a napi rendet, akkor a koordinátori ajánlásokra térünk. Gönc Kinga a jelentéstevő az MFF-fel való tárgyalások területén nincsen ellenvetés, úgyhogy olyba veszem, hogy ezt elfogadtuk. Finn, máltai és horvát nyelveken ma nincsen tolmácsolás. Köszönöm szépen a megértésüket jóvá hagyjuk az a november 27-28-i ülési edzőkönyvét. Ez ellen nincsen ellenvetés, akkor léphetünk a negyedik napi rendi pontra. Adoption of a corrigendum. Ez egy korrigendumnak az elfogadása. Az európénz hamisítás elleni védelmét szolgáló cseret segítségnyújtás és képzési program, nekint asszony, a jelentéstevő az Európai Parlament eljárás rendjének 216. pontja alapján, illetve az Európai Parlament első olvasatban múlt decemberben elfogott állásfoglalása alapján az erre vonatkozó rendelet, az előbb említett rendelet kapcsán egy korrigendummal, egy helyesbítéssel igazítjuk ki az állásfoglalást. McIntyre asszony, ön a jelentéstevő, szeretne szólni. Igen, köszönöm, elnök úr. Ahogy nagyon pontosan elmondta, erről szavaztunk, és az volt a célunk, hogy minél hamarabb a plenáris elé vigyük az ügyet, és azt a tájékoztatást kaptuk, hogyha nagyon erőltetjük, hogy a plenáris elé kerüljön, akkor ilyen helyesbítésre van szükség nem változott semmi, a jogász nyelvészek nem változtattak a szövegen, úgyhogy ez inkább csak egy formalitás. Javas, a javaslatról már szavaztunk a plenárison is, úgyhogy csak formálisan jóvá kell hagyni a szakbizottságnak ezt a korrigendumot. Mrs. McIntyre. McIntyre asszony, köszönöm szépen. Akkor így járunk el és ezzel az ötödik pontra térhetünk. A jogalkotási eljárások keretében folytatott intézményközi tárgyalások jelenlegi állása. Itt is McIntyre asszony a jelentéstevő, önnek megadom a szót, és közben kávét kérek. Uh, on the directive. Tehát az európénzhammésítás elleni védelem továbbra is a téma büntetőjogi eszközökkel. erre azt köszönöm szépen, és köszönöm az árnyék jelentéstevőknek a munkáját, segítségét és együttműködését. A trialógusok javában zajlanak, és eléggé jól haladunk. Sikerült közös álláspontot kialakítani a legtöbb kérdésben, és ma estére is tervezünk egy trialógus ülést. Azt, hogy valamit végső megállapodásként ki tudunk elakítani, ebben most reménykedünk, de majd meglátjuk, és remélhetőleg írásbeli eljárásban tudunk utána tovább haladni. Mit mondhatnék még? Nagyszerű volt az együttműködés a görög elnökség részéről, és nagyon remélem, hogy hamarosan le tudjuk zárni ezt a témát. Köszönöm szépen, McIntyre asszony! Köszönöm szépen ezt a jelentést és beszámolót. Ezzel léphetünk tovább, mégpedig az ötödik, illetve a hatodik pontra. Eszmecsere az EU-LIZA ügyvezető igazgatójával, Krum Garkovval. Gárkov úr, a nagy informatikai rendszerrel kért felelős igazgató. Beszélünk most a SIS-2-ről, a Schengen információs rendszer második verziójáról, illetve a Visa vízuminformációs rendszerről és az Eurodacról. Gárkov úr, kérem számoljon be a múlt év legfontosabb fejleményeiről, illetve a terveikről a következő évre nézve. Tessék öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és jó reggelt kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam, hogy megjelenjek a Libe szakbizottság előtt, és a múlt évi tevékenységünkről beszámoljak. És még mielőtt ebbe belefognék. Szeretnék beszélni arról, hogy mi a megbízatásunk. Az elnök is említette, a vízum eh, információs rendszer, az Eurodac és a SIS eh, rendszer eh, operatív igazgatását végezzük a tagállamokkal való kapcsolódásban, illetve képzéseket nyújtunk a tagállamoknak ezeknek a rendszereknek a kapcsán. A múlt év nagyon nagy kihívás volt, új ügynökség vagyunk, és elsősorban arra összpontosítottunk, hogy képítsük a szervezetünket és a működésünket, és az év elején az igazgató tanácsunkban szereplő tagállamokkal négy prioritás területet határoztunk meg. Az ügynökség alapvető feladatai voltak az első ilyen alapvető terület, a szervezet felépítése, az ügynökség kiépítése, illetve fontos feladat volt még a partnerségek létrehozása. Ezek nagyon fontosak, hogy az ügynökség hozzáadott értékét biztosítani tudjuk a tagállamok és az állampolgárok számára. Ebben a tekintetben, az alapvető feladataink tekintetében arról tudom tájékoztatni a szakbizottságot, hogy az ügynökség 9 hónap alatt vette át mandátumának megfelelően a rendszerek működtetését. Most már teljesen mi működtetjük ezeket a rendszereket, és a, az ügynökséget létrehozó rendelet alapján eh, igazgatjuk a biztonságos rendszert, a biztosított rendszert, és minden hatáskörünket most már átvettük, és ezeket a szerepköröket be is töltjük. Az ügynökség további feladatokat is felvállalt, amelyek eredetileg nem szerepeltek a munkaprogramunkban, ezért elismerés illeti az ügynökség csapatát. A második prioritás a 2013-as létesítményi tervre vonatkozott, az eredeti terv szerint hajtottuk ezt végre. 120 embert vettünk fel, biztonsági tisztviselőt, adatvédelmi felelőst, illetve belső ellenőr többek között. Május 22-én kaptuk meg az autonómia elismerést, ami a különböző igazgatási területekre vonatkozó tanúsítás. Végül, de nem utolsó sorban megállapodtunk az igazgatási testülettel a stratégiai célokról 2014-2020-as időszakra nézve. A harmadik prioritás területén az ügynökség létrehozta a belső igazgatási kereteit, és ennek a végrehajtása 2013-ban megkezdődött, most folyamatban van. Ide értjük a legfontosabb belső szakbizottságok, mint költségvetési változáskezelési és stratégiai kockázatkezelési bizottságok létrehozását, amelyek biztosítják az, üze, az ügynökség megfelelő működését, a szolgáltatási modellt is kidolgoztuk, ez alapvető fontosságú az ügynökség számára, hogy a működésünk hatékony legyen, és megfeleljünk az informatikai szabványoknak és normáknak. Először kockázat meghatározást végeztünk, és kockázat értékelést, és most van egy vállalati kockázat nyilvántartásunk. Ezzel biztosítjuk, hogy minden működési kockázatot ismerünk és kezelünk. A 2015-ös évre vonatkozó tervezési eljárás is megindult, már majdnem le is zártuk. Végül, de nem utolsó sorban a számlatükröt is kidolgoztuk, ennek a felülvizsgált változatát, hogy az ügynökség pénzügyi erőforrásait kellőképpen tudjuk kezelni. Aztán van még egy prioritás területünk, a partnerségek kidolgozása. 2013-ban az ügynökség egy, egyetértési megállapodásokat kötött a belügyi, igazságügyi területen különböző ügynökségekkel. Nagyon fontos a Szepollal kötött megállapodás, és már a tagállamokkal közös tréning műveleteket is indítottunk, illetve a Frontex-el is együttműködünk. Velük kidolgozunk különböző fellépéseket és intézkedéseket, amelyeket idén fogunk végrehajtani. Az Európai Bizottsággal is készítettünk, illetve aláírtunk egy nem sokára aláírunk a következő hónapokban egy egyetértési nyilatkozatot. Ez egyébként a hetedik cikk második bekezdéséhez kapcsolódik az ügynökségünket létrehozó rendeletből illetve a tagállamokkal egy tanácsadó csoportot hozunk létre, amely a stratégiai irányokat határozza meg, illetve a felelősségi területeinket, és a működési, műveleti kihívásokat próbáljuk meghatározni. 2013 tehát sikeres éve volt az ügynökségnek, az elvárásokat velünk szemben teljesíteni tudtuk, és lefektettük az ügynökség működésének alapjait. A 2014-es év prioritásairól szólva, a munkaprogram és a feladataink 2014-re nézve folyamatban, folyamatosan fejlődnek, arra építünk, amit már 2013-ban elértünk. Ebben a az értelemben a prioritások, amelyeket az igazgatási testületben szereplő tagállamokkal kidolgoztunk, nem különböznek azoktól, amelyeket 2013-ban állapítottunk meg. Továbbra is folytatja az ügynökség azon munkáját, hogy műveleteit kiterjessze, illetve továbbfejlesze, és a saját igazgatását és pénzügyi igazgatását is fejleszti az ez évre tervezett prioritások a rendszereinknek a fejlesztése, elsősorban a vízuminformációs rendszerre gondolok, támogatandó a rollout erőfeszítését, illetve az Eurodac rendelet végrehajtása és az Eurodac rendszer kidolgozása egy további prioritás, illetve az intelligens határ kezdeményezés az Európai Bizottság ezzel kapcsolatosan készített egy tanulmányt, és jövő évben kezdődik a kísérleti projekt erre nézve, ez egy fontos feladatvállalás számunkra. Illetve hosszú távon az igazgatási stratégiai elfogadása 2014-20-as évekre, ez egy fontos prioritás szintén erre az évre. Végül, de nem utolsó sorban, a cepol együtt tovább kívánjuk fejleszteni a kapacitásainkat technikai tréningek tekintetében. A személyzeti képzések és a személyzet megtartása nagyon fontos célunk 2014-re nézve. Természetesen sok kihívást tartogat számunkra ez az év is. Egyre nagyobbak az elvárások a tagállamok részéről, az érdekeltek részéről, de mivel 2013-ban lefektettük az ügynökség működésének alapjait, bízom abban, hogy erre az alapra építkezni tudunk, és teljesíteni tudjuk a velünk szemben támasztott elvárásokat. Ezzel le is zárnám a bevezető tájékoztatómat, és Természetesen nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm szépen, hogy elmondhattam mindezt. Köszönöm szépen, Gárkov úr. Most eh, a bizottság tagjai kérdezhetnek, elmondhatják a véleményüket, tessék parancsolni. First floor goes to... Emeljék fel a fejük, a kezüket, Coelho következik. Köszönöm, elnök úr, most érkeztem meg a terembe, úgyhogy eh, nem hallott, tudtam meghallgatni Gárkov úr beszédét, de ismerem ezt a munkát, amit ő végez, és szeretném kihangsúlyozni, hogy véleményem szerint a Gárkov úr és csapata által végzett munka egész egyszerűen kiváló minőségű. Tehát az EOLISA munkacsapat Strasbourgban, Észtországban, bármelyik tagállamban nagyon kiváló munkát végez. Egy valamit még el kell mondanom bármikor is hallgattam Garkov urat, mindig az volt a benyomásom, hogy ő nagyon optimista. Hát gondoljunk bele, hogy a tanács micsoda költségvetési szigorításokat vezetett be, csökkentették a költségvetést, és mégis a Liza ilyen jól működik, ilyen költségvetési korlátozások mellett. De ennél még csodálatosabb, hogy Garkov úr optimistán tekint a jövőbe. Persze azért legyünk óvatosak, és a jól működő ügynökségek kapják azért meg azokat a pénzösszegeket, amelyek a munkavégzéshez szükségesek. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Koelyó úr. Kérdezem, hogy van-e valaki még kérdéssel, megjegyzéssel. Nincs más képviselő, aki kommentálni kívánja az elhangzottakat, akkor Gárka úrnak visszaadom a szót. Köszönöm szépen, és köszönöm Koelyó úr az elmondottakat. Említettem, hogy az ügynökség azért kihívásokkal teli évek elé néz. Az egyik lépés, ami a kiválósági központot illeti, tehát ugye a pénzügyi menedzsment, illetve a kormányzásra vonatkozóan, az az, hogy az erőforrás, a szűkös erőforrások helyzetére találjunk valamilyen megoldást. Az ügynökség proaktívan jár el az erőforrások kezelésében, ez az emberi erőforrásokra és a pénzügyi erőforrásokra is vonatkozik, tehát mindig a legfontosabb prioritásokra, a helyes prioritásokra figyelünk, ezért vagyok talán nem biztos, hogy optimista, de azért magabiztos a tekintetben, hogy az ügynökség el tudja végezni a munkáját, az érdekeltek elvárásainak meg tudunk felelni. Köszönöm. Nos, hát további felvetések, kérdések az ügynökséggel kapcsolatban vannak-e? Persze az úgynevezett Smart Borders témát is említhetjük, illetve azt, amit ön elmondott, ugye, hogy a sikeres működéshez milyen szervezeti erőforrások kellenek, milyen pénzügyi kívánalmak vannak, és így tovább, ugye, hogy megfelelő jogi keretek kellenek a működéshez. Nem tudom, hogy erről tudna-e szólni néhány szót Gárkov úr. Igen. Egy valamit tisztáznom kellene. A tanulmányt az Európai Bizottság fogja elkészíteni, ügynökségünk csak hozzájárul ehhez a munkához, annak érdekében, hogy a projekt kívánalmainak megfelelő legyen ez a tanulmány. A másik program, amit ön említett, az idei munkaprogramunkban szerepelt, és az ügynökségnek megvan az a lehetősége, hogy már előre tudjon tervezni. Tehát szépen az erőforrásokat előre tudjuk tervezni az úgynevezett rendezek, rendszerek működtetésére hogyha a tárgyalások lezárulnak a jogi javaslattal kapcsolatban, és megvannak a jogi eszközök, keretek, akkor el tudjuk végezni a munkát. Szerintem ez a jó megközelítés, 2016-ban kezdhet a munka a Frontex keretein belül, de nem üldögélhetünk 2016-ig a babérjainkon, hanem a munkát már most el akarjuk kezdeni tervezni. Ezért lenne fontos, hogy a jogi javaslaton belüli információ is a rendelkezésünkre álljon, a bizottság tanulmánya elkészüljön, ezért támogatjuk. A Frontex-el is együttműködünk természetesen, és proaktívan dolgozunk annak érdekében, hogy megállapítsuk, milyen erőforrásokra van szükség, de egyébként ezek már tükröződnek a személyzeti politikánkban, hiszen ez megvan a 2015-től 17-ig terjedő időszakra elkészített tervünkben, az igények jól láthatóak, erről ezt meg lehet vitatni, hogy ugye meglegyen az egyensúly a költségvetés, illetve az ügynökség igényei között, hogy el tudjuk érni a céljainkat. Köszönöm. Nos, kérdezi az elnök úr, hogy Garkov úr az ügynökség nevében tehát elmondta a véleményét. Átérhetünk a következő pontra, vagy van még valakinek kérdése, megjegyzése? A következő napi rendi pontot 9 óra 45-kor kezdjük. Az előadónk Protasjevic úr nem lesz itt, de a helyettese sem érkezett meg, úgyhogy azt javaslom, hogy tartsunk egy 15 perces szünetet. 15 perc múlva folytatjuk. Right. So, shall we go? We resume. Kezdjük akkor a következő A Kedves kollégák, megtudtam valamit. Protasievic úr, ugye, ahogy mondtam, nem lesz itt, de helyettesíti őt kollégája, Jiménez Beszeril, aki röviden beszámol majd a módosítókról, amelyeket benyújtottak a jelentéstervezethez, Úgyhogy még először emlékeztetem is önöket, hogy miről van szó. A módosítókat kell megvitatnunk, valamint a jogi szolgálat véleményét, ami ugye mind a Protasiovic jelentéshez készült. Az új pszichoaktív anyagokról szól ez a jelentés. A minimális szabályok. A másik téma pedig az illegális kábítószerkereskedelem esetén a maga a kábítószer meghatározása, valamint a büntetések, bűncselekmények. Ez a téma 150 módosító volt ehhez az anyaghoz, és plusz 28 magához az irányelvhez. Ez is Beszeril asszony témája. Hogyha meghallgattuk Beszeril asszonyt, utána kapnak szót az árnyék előadók, de ha jól értem, az kellene, hogy legyen az első dolgunk, hogy meghallgatjuk a jogi szolgálat véleményét. Bizágyó úr jött el hozzánk a jogi szolgálattól. Bizágyó úr, öné a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, nagyon rövid lehetek. Ugyanis szerintem a véleményünk lényegét figyelembe vették több módosítóban is. Úgyhogy inkább a kontextusról szólnék egy kicsit. Két párhuzamos javaslat fekszik önök előtt, az egyik egy belső piaci rendelet, ami a korlátozásokra vonatkozik, amelyek olyan anyagokra érvényesek, amelyek nagyon károsak, az egészségre, a másik pedig a szerződés 831 cikkére vonatkozik, ez egy büntetőjogi cikk. Már létezik egy kerethatározat 2004-ből, és ezt módosítjuk, ezt egészítjük ki. A kiegészítés célja az, hogy büntetőjogi szankciókat eh, lehessen kiszabni, hogyha valaki eh, megszegi azokat a korlátozásokat, amelyeket a belső piaci rendelet tartalmaz. Tehát tulajdonképpen az volt a feladatunk, hogy a jogi aggályokat tárjuk fel. Hogy a bizottság végrehajtó jogi aktusokat fogadhat el ezekkel az anyagokkal kapcsolatban, amelyek különösen károsak figyelembe kell venni azt, hogy ezek az anyagok Ezeknek az anyagoknak a terjesztése utána az irányelv értelmében büntetőjogi szankciókat von maga, maga után. Azt a következtetést vontuk le, hogy a 13-as cikk, én itt a belső piaci rendeletnek a 13-as cikkére gondolok, tehát hogy tényleg problematikus ez, és meg is mondom, hogy miért. Szerepel itt egy kritériumlista. Ezeknek a kritériumoknak az alapján azonosítja be a bizottság az anyagokat, de ez a lista nem teljes, nem kimerítő. A 13-as cikk végén in particular kifejezés olvasható, hát nem kompatibilis ez a végrehajtó jogi, végrehajtási jogi aktusoknak a szerkezetével, mert a szerződés azt írja elő, hogy a bizottság olyan intézkedéseket hajthat végre, amelyek a jogalkotási intézkedésben szerepelnek. Tehát, hogyha nincsen itt kimerítő lista, akkor a bizottság tulajdonképpen burkoltan új kritériumokat fogalmazhat meg, és azok alapján járhat el, de hát ez nem megengedhető. Ezért javasoltuk azt, hogy tehát több alternatívát is javasoltunk, az egyik az az, hogy mondjuk delegált aktusok legyenek, amelyeket a bizottság felhasználhat, és ki tudja egészíteni így a kritériumlistát, tehát már amennyiben el tudják fogadni ezt, vagy pedig legyen egy kimerítő kritériumlista magában a jogszabályban. A második aggály, amire szerettük volna felhívni a figyelmet, az a következő. A bizottság benyújtotta a javaslatait, és ezekben az szerepel, gyakorlatilag automatikus utalás van azokra az anyagokra, amelyeket a belső piaci rendelet alapján azonosítanak, tehát hogy a büntetőjogi szabályozás értelmében. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok büntető jogi cselekménynek kell tekintsék az összes cselekedetet, ami ezeknek az anyagoknak a terjesztésére vonatkozik, de egy valamit nem vesznek itt figyelembe. A bizottság felül is vizsgálhatja, e, felül is vizsgálhatja egy anyaghoz kapcsolódó kockázatot, és felfüggesztheti az arra vonatkozó intézkedéseket. Mi úgy éreztük, hogy a bizottság által benyújtott szövegből nem volt ez elég világos, mármint az nem volt elég világos, hogy akkor a tagállamoknak is ki kell venni a saját büntetőjogi intézkedéseik közül az anyagok listájából ezt az anyagot, és az érintett anyag piacra forgalomba hozatala esetén nem szabhatnak ki szankciókat. Ez a kettő jogi aggályunk volt, amelyet megfogalmaztunk. Még egyszer mondom, hogy több módosító van, amely már ezeket figyelembe is veszi, és ezekkel foglalkozik. Azt hiszem, hogy most be is fejezhetem, és akkor természetesen a kérdésekre válaszolok. Köszönöm. Thank you, Mr. Vizaccio. Now. Köszönöm szépen, Vizácsó úr. Meghallgattuk a jogi szakvéleményt. Akkor Jimenez Ezeril asszonyt kérem, hogy ismertesse a módosító indítványokat. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint már említette, szeretnék szólni a módosításokkal kapcsolatos vitában. Protesevic úr mutatta be ezt a módosítót, de nincs ma itt, úgyhogy később majd az irányelvről is fogok beszélni. Ezt most jelezném. Minden esetre a rendelettel kapcsolatosan, mivel ő nincs itt, nem tudok a hozzászóló kérdésekre válaszolni. Kérem, hogy írásban tegyék fel azokat a kérdéseket, amelyeket neki szeretnének feltenni, tehát én csak az irányelvről fogok ma beszélni. 104 módosítót nyújtottak be a jelentés foglalkozó, illetve a rendelete vonatkozó jelentés kapcsán. Szeretném megköszönni a rapportőrnek az átfogó konstruktív hozzáállást, a javaslatok többségét támogatjuk. Mindenek előtt üdvözöljük azokat a módosító indítványokat, amelyek abban segítenek, hogy megteremtsük a jogbiztonságot a javaslattal kapcsolatban. Kollégám támogatja 7 eh, úr 11., 12. és 13. cikkhez kapcsolódó módosító indítványát. Ez kapcsolódik eh, egyébként Trianta Pirides eh, asszonynak a preambulumhoz benyújtott módosítóihoz. Néhány esetben azonban biztosítani kell, hogy megteremtsük az összhangot a belső piaci jogszabályokkal. Kodaszjevics úr üdvözli azt is, hogy kihangsúlyozzuk itt egy, eh, ennek a rendeletnek a kiegészítő jellegét, eh, tehát nemzeti szinten is lehetséges intézkedéseket tenni, szigorúbb intézkedésekre is van lehetőség, mint amit az EU bevezet. Támogatja azt is, hogy a megelőző programok és az oktatási kampányok kellő figyelmet kapjanak, és a statisztikai adatokra is vonatkoznak módosítók, Matyő asszony és Perkel úré, akik ezeket a az ENVI szakbizottságban nyújtotta be. A kollégám támogatja azt is, hogy legyen dinamikusabb és átfogóbb információcsere, a kábítószerügyi megfigyelő központ egyfajta facilitátorként eh, működjön közre, legyen egy korai riasztási mechanizmus és egy EU-s adatbázis. Skuria úr, Trianta Filidis képviselők nyújtottak be erről módosítókat. A kollégám Szeretné még megemlíteni néhány módosítót, amelyeket programmatikusnak tart. Potasevics úr nem tudja támogatni Trianta Filides úr hatos cikkhez fűződő módosítását. Ez a közös jelentésről szól. Az Europol szerepe a az új pszichoaktív anyagok kockázatainak értékelésének kezdeti szakaszában. Inkább a meglévő eszközökre kellene építeni, és eh, nem új eszközökre. De érzékeny kérdésre van szó, az új pszichoaktív anyagok veszélyeket jelentenek, és mindenképpen olyan kockázatértékelést kell végezni, amelyet azután a eh, tudományos bizottság a drogok megférésével foglalkozó központ végez. A 11. cikk a csekély kockázat jelentő pszichoaktív anyagokra vonatkozok. Itt elfogadja az érvelést a kollégám, de nem tartja elég megalapozottnak. Az árnyék előadók határozottan ellenezték a végrehajtási jogi aktusok alkalmazását, ez a parlament jogi szolgálatának a véleményével is megegyezik. A raportőr elvégben támogatja azt, hogy végrehajtási jogi aktusokat váltsuk fel delegált jogi aktusokkal, ahhoz, hogy ez a rendelet jól tudjon működni, hatékony és gyors reagálási mechanizmust hozzunk létre. Nos, ezt több lehetőséget még tovább kell vizsgálni, hogy kontraproduktív rendelkezések kikerüljenek a szövegből. Ez különösen fontos a 9. cikk kapcsolatban az ideiglenes piaci korlátozásokról szól ez a cikk. világos kritériumokat kell meghatározni, például legyenek jelentések, akár halálos vagy nagyon súlyos kárt okozó esetekről. Itt úgy tűnik, hogy a végrehajtási jogi aktus a megfelelőbb jogi eszköz, de ezt még szeretnénk tovább vizsgázni. Ezzel be is fejezem, és szeretném Szeretnék most az anyanyelvemen szeretném tovább folytatni. <laughs> No, well, I, should I go with my... Okay. Eh, me gustaría... Először is eh, szeretnék köszönetet mondani minden képviselőtársamnak, aki az irányelvvel kapcsolatosan eh, benyújtotta a módosítókat. Most nem a rendeletről, hanem a, az irányelvről beszélek. A legtöbb módosító jelentéshez készült, van néhány dolog, amit fontosnak tartok kiemelni. A 7-es, 21-22-es módosítók hett asszony részéről arról foglalkoznak, hogy a bizottság kapjon hatáskört delegált aktusokkal módosítani az a mellékletet, nem pedig végrehajtási aktusokkal. Az egyetlen aggályom, hogy sürgősségi mechanizmust használhatnánk delegált aktusok esetében, hogyha súlyos egészségügyi problémák merülnek fel. A jelenlegi irányelvben vagy a rendelet 13. cikkében kerül hivatkozás az ilyen kockázatokra, a jogi szolgálattal próbáltunk erről egyeztetni, és most szeretném kihasználni a jelenlétüket. Ami az orvosi kezeléseket illeti, erre nem hivatkozik az irányelv, hanem csak a humán felhasználású gyógyszerekre. A 17-es módosító erre vonatkozik. A 17-es módosító egyébként szól arról is, hogy itt eh, nem lehet eh, gazdasági érdek, vagy eh, ez azt jelenti, hogy ingyenesen bocsátanak ilyen szereket az illetők rendelkezésére, hogy leküzdhessék az addikciójukat. A hármas módosító, amit a jelentés tervezethez benyújtottam, már foglalkozik ezzel a kérdéssel, úgyhogy ezt nem kell megismételni. A 11-es, 12-es, a 13-as, a 14-es és a 18-as módosítók inkább az alkalmazási körrel foglalkoznak. Az Európai Unió drogpolitikája nem kellőképpen harmonizált, úgy gondolom, hogy ezeknek a rendelkezéseknek a gyengítése nem ajánlott legalábbis nem ebben a jogszabályban. Én személyesen szeretném, hogyha elősegítenénk az együttműködést és a harmonizációt a drogkereskedelem elleni harcban. A 20-as módosító Bátimo úr azt javasolja, hogy az intézkedéseket a tagállamok két évvel vizsgálják felül, két évvel a hatályba lépés után. Ez nagyon rövid idő, nem lesz nem áll majd a rendelkezésre kellő információ az értékeléshez. A tagállamoknak az illegális anyagok kereskedelmének korlátozásában nagyon gyors lépéseket kell tenniük. A Környezetvédelmi Bizottság véleménye is nagyon fontos volt a munkánk előmozdításában, és többet nem is szeretnék mondani. Köszönöm szépen! és az árnyékjelentéstevőkhöz fordulok. Most itt az ideje, hogy ők is megszólaljanak, nem tudom, hogy itt vannak-e. Hed asszony szeretne szólni árnyékjelentéstevőként a módosítókról, hallottunk ugyanis néhány módosítóról, ezeket bemutatták a, be, az indítványokat benyújtó. Köszönöm szépen. Elég sajnálatos, hogy a jelentés tevő nem tud jelen lenni, de ezért megfelelő tájékoztatást kaptunk. Röviden szeretném elmondani, hogy miért nyújtottam be ezeket a módosító indítványokat. Sok módosító indítvány a, azzal függ össze, a delegált jogi aktusokkal függ össze. Csak röviden szeretném elmagyarázni, hogy mi húzódik meg a módosító indítványok mögött, mi volt ezeknek a célja, hogy szeretném a többi frakció és támogatná ezeket. A rendeletre és az irányelv egyaránt vonatkoznak módosító indítványok, Ezekben én azt fejtem ki, hogy milyen kritériumokat kellene meghatározni a csekély, a közepes, illetve a súlyos kockázatra vonatkozóan. A bizottság módosíthatja a kritériumokat a delegált jogi aktusok segítségével, így lehet biztosítani a jogbiztonságot és a parlament szerepét, azt, hogy lehetőségünk legyen befolyásolni azt, amit a bizottság tesz. A drog birtokolásának a kriminalizálása is egy nagyon fontos pont. Itt a parlamentet mindenképpen be kell vonni a jogbiztonság érdekében a, a folyamatba. van egy dolog, amit lehet, hogy félreértettem, és ezért a bizottsághoz fordulok egy kérdéssel. A tagállamoknak van lehetőségük arra, hallottuk, hogy szigorúbb intézkedéseket foganatosítsanak, olyanokat, amelyek túlmutatnak az irányelven foglaltakon. Ha például egy tagállam feltétlenül valamit saját maga akar szabályozni, olyat, amit az EU szinten nem lehet szabályozni, lehet, hogy valamit félreértettem, de a jelentés kapcsán ezeket meg kellene még vitatnunk. Kíván-e még valaki hozzászólni? Más árnyék előd, úgy látom. Bronsz igen. Még valaki? Akkor Bronsz ha más nem öné a szó. Köszönöm. Hát én inkább itt szemlélődöm, mint hogy nem vagyok árnyék előadó. Más dolog azt mondani, hogy valamit tenni kell a problémával kapcsolatban, illetve hogy mit javasolnak. A probléma azonosítása könnyebb, mint a megoldás. Új anyagok, amelyeket a jelenlegi jogszabályok nem fednek le, és amelyeket szabadidős tevékenység során fiatalok fogyasztanak. Nos, itt ez megváltoztatja a kognitív tulajdonságokat, a viselkedésüket, és nagyon súlyos káros hatásokkal jár az ilyen anyagok fogyasztása az anyagoknak a nevét, illetve az össz, nyeve és az összetevői is folyamatosan változnak, és gyorsabban változnak, mint ahogy ezt utolérnénk a jogszabályalkotással. Vannak beszámolók arról is, hogy vannak, léteznek titkos laboratóriumok feltörekvő országokban, mint Kínában és Indiában, és úgy tűnik, hogy itt nincsenek meg a szabályozó keretek, nem tudják az ott folyó termelést ellenőrizni. Kicsit ironikus Kína esetében, hogy nagyon hatékonyan tudnak repressz diszkriminációt alkalmazni sok esetben, de itt úgy tűnik, hogy tehetetlenek. Az EU pedig mindenképpen arra törekszik, hogy kereskedelmi megállapodás kössön ezekkel az országokkal, és akkor majd hivatalos csatornákon is folyhatnak a szállítások. Az EU azt mondja, hogy ez egy nemzetközi probléma, ami nyilvánvalóan így van. Ezért EU megoldásra van szükség. De a nemzetközi és az EU szavak azért nem szinonimák. Globális problémákra globális megoldásokat kell találni, erre pedig csak nemzetközi szerződésekkel van lehetőség, amelyekhez nem csak 28 ország, hanem lehetőleg mindenki csatlakozik. A jelentésben a raportőr aggájának ad hangot, miszerint az egyes tagállamok fellépése esetleg veszélyt jelenthet az egységes piac számára. A probléma természetesen az, hogy a határok megnyitása létrehozta a belső piacot, nem csak a legális áruk, hanem mindenféle törvénytelen és sőt bűnöző tevékenységek előtt is. Köszönöm szépen, Bronsz úr. Kívánom még valakihez hozzászólni? Ha nem, akkor talán az bizottság és az elnökség képviselője is szeretne hozzászólni a módosítókhoz. Spinant úr, a bizottság képviseletében? Spinant asszony. Igen, köszönöm, elnök úr, és köszönöm Jimenez asszonynak és Bronsz úrnak is, amit elmondtak az új pszichoaktív anyagok jóalkotás csomagról. Üdvözlöm a raportőr két jelentését, ezt nagyon konstruktívnak tartjuk, és azt gondoljuk, hogy ez segít majd konszolidálni az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatban most kidolgozás alatt álló rendszert. A módosító indítványokat, amelyeket a képviselők nyújtottak be, szintén nagyon konstruktívan kezeljük. Sok, nagyon gazdagok ezek a módosítók, tovább tudják javítani a bizottság javaslatát, ezeknek az alapján nyilván nagyon hatékonyan tudunk tovább gondolkozni. Sok módosító indítvány segít nekünk a célok elérésében, tehát hogy gyorsabban, hatékonyabban tudjunk kidolgozni egy rendszert, amelyekkel jobban tudjuk kezelni a káros új pszichoaktív anyagokat. A nemzeti és az EU szintek közötti interakciót kell erősíteni. A parlament jogi szolgálatának a véleményét is meghallgattuk a delegált, illetve végrehajtási jogi aktusokról. Ezzel kapcsolatban csak megismételném azt, hogy a bizottság miért javasolta ezzel az jogi eszközzel kapcsolatban a végrehajtási jogi aktusokat. Nos, az indokunk az, hogy világos kritériumokat vezettünk be, ezekre alapozzuk a korlátozó intézkedéseket, de tovább tanulmányozzuk ezt a kérdést, és örömmel együtt működünk a parlamenttel annak érdekében, hogy találjunk erre a kérdésre megoldást, ugyanúgy, mint a többi kérdésre, amelyeket a az előadók említettek, illetve a módosító indítványok benyújtói. Köszönöm, hogy ilyen nagyon hatékonyan tudunk együttműködni az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatban. Ez segít majd abban, hogy gyorsan megegyezünk és megtaláljuk a megoldást. Köszönöm, Spinant asszony, és úgy látom, hogy Raptárki asszony van itt a görög elnökség képviseletében. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az utolsó ülésünk óta amely január 23-ban volt itt a Libe szakbizottságban. Nos, azóta a tanácsban a horizontális drog munkacsoport kétszer is megvitatta a rendelet és az irányelv tervezetet is, február 6-án és 7-én. Elkészült egy átdolgozott javaslat, az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatban, illetve az 1-es, 2 és a harmadik fejezet szövege került átdolgozásra, 1-től 13. terjedő cikkek. Sok tagállami hozzászólás hangzott el a munkacsoport üléseken, a jogi szolgálat, a tanácsjogi szolgálata is kifejtette a véleményét. Két fő kérdéscsoportról folyt a vita, elsősorban a negyedik, ötödik és a hatodik fejezetről, az analitika elemzések, illetve a tanács munkacsoportjában ezzel kapcsolatban elhangzott vélemények. Az egyes és a kettes cikket ugyancsak alaposan megvitatta a munkacsoport. A tanács felkérte a tagállamokat arra, hogy írásos hozzász észrevételeket is nyújtsanak be. Ennek a határideje február 20-a. Ezekkel a tagállam észrevételekkel tovább javítjuk majd a jogszabály szövegét, és ez után ezt a munkacsoport újra megvitatja. Sikerült jelentős előrelépést tenni a rendeletek kapcsolatban. A tanács folyamatosan kívánja tájékoztatni a LIBE szakbizottságot arról, hogy hogyan halad a munka. De arra is szeretnék utalni, hogy a tanácsi munkacsoport következő ülése február 27-én lesz. Most, hogy meghallgattuk a bizottságot és az elnökséget, kérdezem, hogy van-e valakinek még mondani valója, de ha nincsen, akkor visszaadom a jelentéstevőnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék az árnyék jelentéstevőknek és a kollégáimnak is köszönetet mondani azoknak, akik módosítót nyújtottak be, nagyon sok mindent pontosítottak és javítottak eh, a rendelet tervezett eh, szövegén, és a bizottságnak is szeretnék köszönetet mondani, hogy figyelembe vették a delegált aktusokkal kapcsolatos javaslataimat, és eh, nagyon jól tudtunk együttműködni a jogi szolgálattal, és köszönöm, hogy rendelkezésre álltak, és mi is úgy gondolkodunk, mint ők, hogy inkább delegált aktusokkal kellene itt dolgozni, mint végrehajtási aktusokkal. A tanácsnak is köszönetet mondok, és nagyon kíváncsian várjuk, hogy február 27-én mi történik majd a következő egyeztetésen. Köszönöm szépen, Jiménez Beszerél asszony. Most előtt az ideje, hogy a következő napi rendi pontunkra térjünk. A 9. és a 10. pontok az Európai Unió visszafogadási egyezményeivel foglalkozik, illetve a víza, vízumkiadás könnyítéséről. Maria Gabriel kollégánk a jelentéstevő. Most hallgassuk meg a helyzet ről szóló beszámolóját a jelentéstevőnek. Ezek eh, a jelentések eh, kapcsolódnak egymáshoz, az Európai Parlamentnek jóváhagyását kell adnia a megállapodások hatályba lépéséhez. Most Gabriel asszonynak adom meg a szót, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Először azzal kezdeném, hogy megköszönöm a bizottságnak a javaslatot, amely az Európai Unió és Azerbajdzsán köztársaság köztötti az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatra vonatkozik. A Libe Bizottságban az első eszmecsere a bizottsággal már lezajlott. Ez nagyon eredményes volt ez a találkozó és lehetővé tette, hogy haladjunk, tovább haladjunk ebben a munkában. Az első eszmecsere olyas valami, amit figyelembe vettünk a szöveg formálásában, illetve az AFED szakbizottság véleményét is figyelembe vettük, erről szavazás is történt már. És ma inkább arról beszélnék, hogy milyen eljárási és milyen politikai jelentősége van ennek a jelentésnek. Ami az eljárásbeli relevanciáját illeti, Önelnök úr is rámutatott, hogy a parlament két ajánlást ad majd ki, és ez a megállapodás új szabályokat vezet be. Az eljárásokat egyszerűsítés gyorsítja, politikai jelentősége pedig annyiban áll, hogy a két megállapodás aláírása azt tükrözi, hogy az Európai Unió és Azerbajdzsán közösen szeretné folytatni a fokozott együttműködést ez egyébként példaértékű más partnerországok számára is. Nagyon jó példa arra, hogy a kötelezettségvállalás, az elkötelezettség eh, hogyan eh, vezethet eredményekre a partnerségek eh, szorosabbra fűzésében. Az azerbajdzsáni köztársasággal való kapcsolataink megerősítése hozzájárul ahhoz, hogy a szabadság és a jogérvényesülés térségének határait tágabbra toljuk. Ami a technikai modalitásokat illeti a vízumkönnyítés kapcsán, a vízumkönnyítési megállapodás kapcsán, ennek a legfontosabb tényezőit szeretném csak kiemelni. Tíznapos időszak elrendelkezésre majd a vízumkiadáshoz, ez akár két napra is csökkenhet, más esetekben pedig 30 napra hosszabbítható meg, hogyha ez indokolt. Most már csak bizonyos okirat kategóriákra van szükség a vízum kiadáshoz, és akinek pedig diplomá, diplomata útlevele van, nem is kell, hogy vízumért folyamodjon. 35 euró a díja, illetve többszöri belépésre is jogosíthatnak ezek a vízumok családtagok, illetve munkatársak számára. A visszafogadási kritériumok alapja a teljes kölcsönösség. A megállapodás azt is aláhúzza, hogy az a megállapodás alkalmazását úgy kell biztosítani, hogy az az emberi jogok betartását is magába foglalja. A dokumentumlistát is tartalmazza ez eh, a megállapodás a visszafogadási eljáráshoz kapcsolódóan. Van egy olyan opció, hogy gyorsított eljárást folytassunk a tranzit eh, vízumok esetében. A visszafogadási szabályok különböző kategóriákat határoznak meg. Például olyan személyekre nézve, akik lemondtak az állampolgárságukról, anélkül, hogy szeretnék felvenni egy másik ország állampolgárságát, illetve egy másik kategória azok, akiknek érvényes tartózkodási engedélye, illetve vízuma van. A visszafogadási szabályok a családtagokra is vonatkoznak. És ezen a ponton emlékeztetném is önöket arra a körülményre, hogy Írország, Egyesült Királyság és Dánia külön esetkategóriát képeznek, ezt külön kell vizsgálnunk. Jelentéstevőként nagyon kíváncsian várom a kollégáim véleményét, akár kritikai megjegyzéseiket is. Ez a két jelentés felveti, hogy egy vegyes igazgatási bizottság jöjjön létre. Ezek a vegyes bizottságok azerbajdzsáni, illetve EU képviselőket tar- foglalnának magukba. Az Európai Bizottság és a tagállami szakértők is részt vennének a vegyes bizottság munkájában. Olyan ajánlást tettünk, hogy a jövőben vizsgálja felül a vegyes bizottságok munkáját, hogy a parlamentet is fokozottabban bevonják ebbe a munkába. A két jelentéssel kapcsolatosan a bizottságot szeretném arra kérni, hogy tájékoztassa a pár parlamentet a végrehajtás minden lépésénél, az előrehaladásról. Ez része a jó együttműködésnek az intézmények között, és azt is el szeretném mondani a kollégáimnak, hogy február 18-ig délig lehet benyújtani módosítókat, csak eljárási módosítókat tudunk már csak elfogadni. A LIBE bizottságban február 20-án lesz a szavazás, remélhetőleg tovább tudjuk folytatni a munkát ezekben az ügyekben, kompromisszumos szellemben, eddig is így dolgoztunk, és most kérném a kollégáimat a többi frakcióból, hogy támogassák ezt a véleményt, hiszen nagyon fontos, hogy a parlament tájékoztatást kapjon ezekről a lépésekről, és az is, hogy egyértelmű politikai üzeneteket közvetítsünk, és hogy mindig hangsúlyozzuk ezeknek a kapcsolatoknak a fontosságát. Most hallgassuk meg az árnyékelemtéstevőket, Danuka asszony. Most öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, Gabriel asszonynak ezért a jelentésért. Természetesen a zöldek frakciója a vízumkönnyítést mindig is támogatja ez az elviálláspontunk, ami pedig Azerbajdzsánt illeti. Többször hangsúlyoztuk annak szükségességét, hogy ezt a folyamatot minél hatékonyabban szervezzük meg, mármint a vízumkönnyítésre vonatkozó tárgyalásokat. Ugyanolyan ütemben, szeretnénk haladni, mint más országok esetében, és ezekkel párhuzamosan beszélek most a többi keleti partnerről. Ez nagyon kényes kérdés, hiszen Örményország és Azerbajdzsán esete külön kényes kérdés. Örményországgal egy kicsit hamarabb kötöttük meg a megalapodást, mint Azerbajdzsánnal, és a frakciónk arra tett javaslatot, hogy a kettőt egyidejűleg tárgyaljuk és kössük meg. Ez nem így történt. Minden esetre örülök, hogy az azerbajdzsáni megállapodás is már készülődőben van, és gratulálok mindenkinek, aki ehhez hozzájárult munkájával. Aztán a visszafogadási egyezmények. Elvi álláspontunk az, hogy ellenezzük a két megállapodás kapcsán a feltételességet. Különösen olyan esetekben, amikor uh, a helyzet uh, az állampolgárság tekintetében bizonytalan, ezekben a térségekben, stb. stb. vagyis amikor veszélybe kerül azoknak a személyeknek a biztonsága, személyi biztonsága, akikre vonatkozhat egy-egy ilyen visszafogadási egyezmény. Ezért a frakciónk nem támogatja a visszafogadási megállapodásokat. Köszönöm szépen, Tanuka asszony! Még mielőtt a biztonság, a bizottsághoz és az, a görög elnökséghez fordulnék, még Bronszúrnak is megadom a szót. Köszönöm szépen. Az engedély nélküli tartózkodók kifejezése tulajdonképpen egy óriási eufemizmus az illegális bevándorlókra, Ez a megállapodás gyakorlatilag egyoldalú, még ha nem is így hangzik. Lehet, hogy majd lesz erre az angol nyelvben egy kifejezés, majd beszélek róla, hogyha megtaláltam ezt a kifejezést. Minden esetre ezek a megállapodások erre példák. Először is egyben visszafogadási egyezmény, amikor egy ország vissza kell, hogy fogadja állampolgárait, akik, me, akik engedély nélkül a, tartózkodnak a másik országban. Ez mindkét irányban működik, de elképzelhető azért, hogy több azerbajdzsáni tartózkodik az EU-ban engedély nélkül, mint fordítva. Ez azért egy kicsit az egyensúlyt torzítja. A másik kisebb probléma, hogy vannak olyanok, akik lemondanak az állampolgárságukról, valószínűleg nem őket fogja visszafogadni Azerbajdzsán, ráadásul olyasmit fogad el, amit egyébként is teljesítenie kell. Valószínűleg nem túl valószínű, hogy EU állampolgárok utaznak titokban Azerbajdzsánba, és engedély nélkül ott szeretnének tartózkodni. De így más országokból származó személyek Azerbajdzsánba utazhatnak, de gondolom, hogy ebben a teremben se sokan tervezik ezt az utazást. Viszont az azerbajdzsániak nagyon könnyen elutazhatnak az Európai Unióba, és akkor mennek haza, amikor szeretnének. Ez nekem azért annyira nem tűnik kölcsönösnek, vagy kétoldalúnak. Köszönöm szépen. Köszönöm, Bronsz úr. Most hallgassuk meg a bizottságot, illetve a tanács görög elnökségének képviselőit. A bizottságot Néz Kolman úr képviseli körünkben, ha jól tájékoztattak. Köszönöm szépen, elnök úr, valóban és köszönöm a jelentéstevőnek is a munkáját, illetve a képviselők megjegyzéseit. A jelentése kapcsolatosan a bizottság úgy gondolkodik, hogy ez nagyon pozitív, üdvözöljük. Van egy-két technikai észrevételünk, néhány ténybeli kiigazítás, amit majd átadunk két oldalulag a jelentéstevőnek, hogy fontolja meg őket. A jelentés hangsúlyozza, hogy a keleti partnerség szélesebb összefüggésében dolgozunk. Ez a vízummentes utazás lehetőségét veti fel azon országok esetében, akik részt vesznek a keleti partnerségben. A vízumkönnyítés e, e felé az első lépés. Nagyon fontos, hogy a mobilitást elősegítsük, de ezt biztonságosan, biztonságos környezetben tegyük meg, és ezért fontos a visszafogadási egyezmény. Ez a harmadik lépés ebben a folyamatban, és ez jelentős Azerbajdzsán állampolgárai számára. Azerbajdzsán számára természetesen nagyon fontos, hogy haladjon ez a folyamat, és a megállapodás minél hamarabb hatályba lépjen. Ebből a szempontból a jelentéstevő ajánlása olyasmi, amit a bizottság üdvözöl. Ami pedig eh, a visszafogadási egyezményeket illeti, a jelentés tartalmazza a részleteket, teljes körű a hatája, ennek a megállapodásnak tartalmazza az előfeltételeket, folyamatokat, eljárásokat, a napi eljárási szabályokat, az azerbajdzsáni hatóságok számára megfelelő iránymutatást ad. A megállapodás eh, a garanciákat is tartalmazza az alapvető jogok védelmére nézve, hogy ne küldjenek vissza senkit Azerbajdzsánba, ha az illető veszélyben lehet. Ami pedig a konkrét ajánlást illeti, arra vonatkozólag, hogy a parlamentet bevonják a közös visszafogadási bizottság munkájába. Itt vannak bizonyos korlátozottságok, megkötöttségek, itt intézményes kérdésről van szó, a jogi szolgálatunk bizonyára határozott véleményen rendelkezik ezzel kapcsolatosan. Szakpolitikai szempontból azt tudom hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon technikai kérdésekkel foglalkozó testület, a végrehajtással foglalkozik, és nem politikai kérdésekkel. Véleményünk szerint arra kellene összpontosítani, hogy tájékoztassuk a parlamentet arról, hogy a megállapodás végrehajtása hogyan halad, és ez olyas valami, ami már most tervben van, de megvizsgálhatjuk, hogy hogyan tudjuk ezt még hatékonyabban megtenni. Köszönöm szépen egyelőre. Hogyha megengedik, elnök úr, most átadom a szót a kollégámnak, hiszen ő részletesebben szeretne szólni a vízumkönnyítési megállapodásról. Jó, ezzel semmi kifogásom. Diederik Pálman úrnak adom meg akkor a szót. Igen, valóban így hívnak. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlök mindenkit, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a nagyon pozitív jelentést. Úgy gondolom, ahogyan a kollégám is elmondta, nagyon fontosak ezek a megállapodások a, az Azerbajdzsánnal fenntartott kapcsolatainkban, illetve a keleti partnerség szélesebb összefüggésében. Üdvözöljük ezt a pozitív jelentést Két kérdést vetettek fel, ezekre szeretnék reflektálni röviden. Először is az Európai Parlament esetleges részvétele a közös bizottságban. Teljesen egyetértek azzal, amit a kollégám mondott a visszafogadási egyezmények kapcsán. Ez inkább intézményes kérdés, technikai kérdésekkel foglalkoznak ezek a bizottságok, és az Európai Uniót ilyen esetekben a bizottság képviseli. Nem nagyon látok arra lehetőséget, hogy a parlament részt vegyen ezeknek a bizottságoknak a munkájában. Viszont ahogyan kollégám is elmondta, a tájékoztatást bővebben is meg tudjuk tenni arról, hogy mi történik ezekben a technikai kérdésekkel foglalkozó bizottságokban, tehát a tájékoztatást azt meg tudjuk tenni a parlament felé. Ami pedig azt illeti, hogy azeri állampolgárok hogyan tartózkodhatnak a Schengeni térségben. Először is nem vízum mentesítésről, nem vízum könnyítésről van szó, ez már választ is ad a képviselő kérdésére, hiszen az azeri állampolgárok, akik az Európai Unió területén tartózkodnak, a megállapodás alapján rövidtávú Schengeni vízumokkal tehetik ezt meg, amelyeknek időben korlátozott a, az érvényessége. Ha tovább maradnak az illetők, akkor az eredeti megállapodásra kell hivatkozni, és vissza kell őket küldeni, hogyha ha illetéktelenül vagy illegálisan tartózkodnak hosszabb ideig az Európai Unióban, úgyhogy ez nem okoz különösebb gondot. Ennyit szeretnék erről mondani, és köszönöm szépen a parlamentnek, hogy ilyen gyorsan megerősítette a megállapodásokat. Köszönöm szépen. Alexandra Tománszka asszony a bizottság részéről nem kíván szólni, akkor a görög elnökséghez fordulok, szeretnének-e szólni? Nem nincsen további észrevételük, akkor ezt a témát lassan lezárhatjuk. Most a jelentéstevőhöz fordulok, hogy szeretné -e lezárni a vitát. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Csak annyit szerettem volna mondani, hogy köszönöm a kollégáimnak az észrevételeiket, illetve a bizottságnak is, hogy üdvözölte ezt a jelentést. Köszönöm továbbá azt is, hogy a parlament ajánlásaira ilyen részletes választ adtak. Értem, hogy intézményes kérdésről van szó, és hogy megvan kötve ilyen szempontból a bizottság keze. De az jó lenne, hogyha rendszeresen tájékoztatást kapnánk a vegyes bizottság munkájáról, úgyhogy nagyon hasznos volna, hogyha valóban meg tudnánk adni ezt a tájékoztatást. Köszönöm szépen a párbeszédet, a jó együttműködést, és remélem, hogy ezek a folyamatok gyorsan tovább haladhatnak majd, hiszen ezek nagyon fontos megállapodások az Azerbajdzsánnal folytatott kapcsolatainkban. Köszönöm szépen, hogy lezárta ezt a vitát és bemutatta a jelentést. A következő pontunk szintén egy közös vita, a 11-es, 12-es, 13-as, 14-es pontnak ugyanaz a tárgya, jelentés tervezetek megvitatása, e, Svájci Államszövetséggel kötött megállapodásról először, az Európai e, Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvételről, ugyanez a konstrukció Izlanddal, azután Norvég királysággal, illetve Liechtenstein hercegséggel. Hallgassuk meg akkor először a jelentés tervezetről az ismertetőt. Az Európai Parlamentnek itt egyetértési joga van ahhoz, hogy hatályba léphessenek ezek a megállapodások. Metszolár asszonynak adom meg először a szót, utána pedig majd meghallgatjuk a bizottságot és az elnökséget. Metszolár asszony, köszönöm. Az Európai Unió menekült ugye, politikájában segítenünk kell az ügynökséget, illetve a menekültügyi támogatási hivatalt a munkájában konkrétabban kell meghatározni, hogy milyen módon tud Izland, Svájc, Norvégia és Liechtenstein részt venni a támogatási hivatal munkájában. Ezen társult országok részétele a támogatási hivatalban az EASO szerepének egy új dimenziót kölcsönöz, és nyilvánvalóan erősíti azt. Meg lehet osztani a tapasztalatokat, az információkat ezen országok és az EASO között, és határozni azután azt gondolom, hogy ez valamennyiünknek jó lesz. Ahogy ön is elmondta, elnök úr, az egyetértési eljárást alkalmazzuk, és bízom abban, hogy az Európai Parlament hozzá tud járulni majd ehhez a megállapodáshoz lehetőleg minél előbb. Örömmel várom az együttműködést az árnyék előadókkal a jelentésekkel kapcsolatban. Szeretnék azonban egy konkrét megállapítást is tenni. Svájc kapcsán azt hiszem nagyon hasznos lenne, hogyha tisztáznánk, vagy beszélnénk a mostani népszavazás eredményéről, és megvitatnánk, hogy ennek esetleg milyen hatása lesz az EU és Svájc kapcsolatára, és konkrétan erre a jelentésre. Örömmel hallgatnám a kollégák vagy a bizottság ezzel kapcsolatos véleményét. Elnök, köszönöm szépen, Metszala asszony! Akkor először talán hallgassuk meg az árnyék előadókat. Morász úr szeretne szólni? Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos a kolléganőm, aki igazából az árnyék előadó ma nem tud itt lenni, egy másik ülésen van, ezért az ő nevében én mondok néhány szót, ha ez így rendben van. Ahogyan hallottuk, a társult országok részvétel az elszó munkájában nem csak, hogy logikus lépés, hiszen társultak a Dublini rendszerhez, hanem nyilvánvalóan az EASO munkáját is javítja, hiszen szakértelmet, információkat tudnak cserélni, közösen végzik az elemzéseket, és a korai rendszer is segíti majd az EASZO munkáját. Azért az operatív szinten már eddig is hasznosan együttműködött ezekkel a társolt országokkal, ezért mi támogatjuk azt, hogy minél gyorsabban meg köthető legyen ez a megállapodás, amiről ma beszélünk. A e, mostani svájci népszavazásról beszélnünk kell, mert ez befolyásolni fogja az EU és Svájc kapcsolatát. Kérjük a bizottság jelenlevő képviselőjét, és talán a parlament jogi szolgálatát is, hogyha ez releváns, hogy mondjanak néhány dolgot arról, hogy e, Svájc e, népszavazása meghozott döntése hogyan fogja befolyásolni esetleg Svájcnak az elzóban való részvételét. Amíg ezt nem tisztáztuk, addig Guillaume így gondolja, hogy komolyan azt is meg kell fontolni, hogy esetleg függesszük fel a tárgyalásokat. De hát először hallgassuk meg, hogy mit mondanak erről a bizottság képviselői. Ezt követően kell majd kialakítunk a véleményünket, és megfogalmazni, hogy reagálunk arra, ami történt. Elnök, köszönöm Moráz asszony, hogy a kollega képviseletében ezeket elmondta. Cecilia Wikströmöt keresem, de nem látom a teremben. Cecilia Wikström. Nincs itt Jean Lambert sincs, Timothy Kirkhope sincs itt, akkor hát Bronz úr van itt egyedül, őt hallgatjuk meg. Hát nekem nem az hiányzó képviselők nevében kell beszélnem, nem saját nevemben szólok. Hogyha valaki az itt említett országok egyikének állampolgára, akkor fel kellene tenni ezt a kérdést, hogy vajon nagy nyomás nehezedik-e rájuk a menekült kérelmekkel kapcsolatban. És erre a válasz nyilván az, hogy nem. Akkor miért van szükség erre az együttműködésre? Nyilván pénzügyi hozzájárulást kérünk ezektől az országoktól, és azt is, hogy befogadjanak menedékkérőket. A kérdés az, hogy hány menedékkérő érkezett, közvetlenül abból az országból, ahonnan elmenekültek. Most az EU-nak nincs közvetlen szárazföldi határ, ezekkel az országokkal. Hogyha először biztonságos országba érkeznek, akkor ott folyamodnak meredékért. Sok észak-afrikai olyan országokból menekül, ahol már elvileg a nyugati országok ráig bombáztak egy demokráciát. Szubszahara eh, Afrikában eh, is eh, sok ország életveszélyeket vállal, amikor a családját ilyen csónakokban elküldi a veszélyes útra. A svájci népszavazás után néhány nappal vagyunk. Ez a vasárnapi népszavazás nem a menedékkérőkről szólt, de azt hiszem azért azt látnunk kell, hogy milyen légkörben zajlott ez a népszavazás. Elnök, köszönöm Bronsz úr. A bizottság képviselője és az elnökség képviselője is természetesen hozzászólhatnak. Kátott asszony, vagy Kátott úr, van itt a bizottság képviseletében? Parancsoljanak. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm a kérdéseket is. Mindazt, ami elhangzott, Svájc, Liechtenstein, Norvégia és Izland és az elzó kapcsolatával összefüggésben. Ahogyan a jelentéstevő is elmondta, a bizottság is aláhúzza ennek a megállapodásnak a fontosságát. Ezen társult országok részvét részt vesznek a Dublin rendszerben, és nagy pluszt jelenthet az ő részvételük, legjobb a gyakorlatok cseréje, tapasztalatcsere kapcsán, vagy említhetném azt is, hogy például a származási országgal kapcsolatos információkat is meg tudják osztani az EASO-val. Ami az általános kérdést illeti a vasárnapi svájci népszavazásról. Nos, a bizottság szeretné kihangsúlyozni, hogy a svájci népszavazás és annak a következményeit elemzi a bizottság. A svájci kormány ezt a döntést, ami megszületett a népszavazáson, majd néhány éven belül kell, hogy meghozzam. A bizottság elemezni fogja azokat a döntéseket, amelyeket a svájci kormány majd meghoz. Szeretném azt is kihangsúlyozni, hogy a megállapodás tartalmaz egy olyan rendelkezést, ami az EASO-ban való részvételt hozzá kapcsolja a Dublini rendszerben való részvétellel. Tehát Liechtenstein, Svájc és a másik két ország is ugye részt vesz a Dublini rendszerben is. Ez a kapcsolat azt jelenti, hogyha a Dublini rendszerben való részvételt megszüntetik, akkor ez a mostani EASO-ban való részvételről szóló megállapodás is érvényét veszti. Volt egy kérdés, hogy milyen konkrét migrációs nyomás nehezedik erre a négy országra. Most a bizottság szeretné kihangsúlyozni azt, hogy ezek a társult országok nagy érdeklődést mutattak a megállapodás iránt. És vannak menedékkérők, akik közvetlenül ezekbe az országokba érkeznek, például Norvégiát felhozhatnánk példaképpen, nem is olyan régen nagyon sok szíriai eh, menedékkérő érkezett Norvégiába. A bizottság úgy gondolja, hogy ez a megállapodás mind a két fél számára eh, hasznos. Remélem, hogy sikerült válaszolnom a tisztelt képviselők kérdéseire, hogyha szükség van, akkor további pontokat is tudunk tisztázni. Köszönöm szépen. Én magam, tehát még fel egy kérdést a bizottság tisztelt képviselőjének. Most hétvégén volt ugye ez a népszavazás Svájcban, egész Európában szalagcímeket kapott a médiában, és valamennyien aggódunk akik eh, még mindig így vagy úgy, de hiszünk eh, az európai eh, folyamatban, az európai eszmékben magában, az Európai Unióban. És mint partnert kell, hogy tisztelje az Európai Uniót mindegyik ország, amely kapcsolatot ápol vele. Ezért mindenképpen szükség van arra, hogy az EU reagáljon a saját szempontjából, hogy az Európai Bizottság elmondja, hogy milyen jogi következményei lesznek ennek a népszavazásnak. Talán ehhez is tud valamit mondani nekünk a bizottság? Remélem, hogy akkor tovább tudom itt pontosítani a dolgokat. Azt hiszem, az egyik legfontosabb szempont, amiről már beszéltem, a Dublini rendszerhez fűződő kapcsolódás. Hogyha Svájc például megszüntetné részvételét a Dublini rendszerben, akkor ez automatikusan azonnal befolyásolna ezt az EASO-s megállapodást is. A svájci népszavazás elemzése azzal kapcsolatban, hogy ez hogyan befolyásolja majd Svájcnak különböző EU szakpolitikában való részvételét, hát ez, ez elemzést most itt nem tudom megtenni, ez jóval túlmutat ennek a most itt tárgyat megállapodásnak a keretein. A bizottságnak még meg kell várni, hogy a svájci kormány hogyan fogja végrehajtani a népszavazás eredményét hiszen még nem született döntés a svájci kormány részéről arról, hogy a népszavazás eredményét hogyan fogják végrehajtani. Ezért igazából ennél többet erről most nem lehet mondani. Meg kell várnunk, hogy a svájc kormány mit hogyan dönt. Ezt azután a döntés meg természetesen behatóan fogjuk elemezni. A e, belügyi e, terület e, szakértői teszik ezt majd meg, és természetesen tájékoztatást adunk majd önöknek is az elemzésünk eredményéről. Köszönöm szépen, meghallgattuk és feljegyeztük, amit hallottunk. Most pedig a görög elnökség képviselőjét kérem, hogy szintén szóljon hozzá ehhez a kérdéshez, parancsolja. Köszönöm szépen, Dimedis Szálisnak hívnak a görög állandó képviseletről. Szeretnénk megköszönni a jelentéstevőnek eh, ezeket a jelentéseket. Úgy gondoljuk, hogy eh, ezen társult tagállamoknak az EASO-ban való részvét hitelét jó, hogyha ilyen megállapodásban szabályozzuk. Tegnap volt az általános ügyek tanácsának az ülése, ahol szintén megszületett a döntés a napirendi pontként a miniszterek elfogadták ezt a megállapodást, vagy ezeket a megállapodásokat. Köszönöm, akkor ismét megadom a szót Macola asszonynak, a raportőrnek és sikerült betartanunk az időt, elég technikai kérdésről van szó, de nem csúsztunk ki az időből. Rövid tudok lenni, elnök úr. Sajnos a mikrofon elment. Várom, hogy ez a folyamat minél előbb lezáruljon. A bizottságtól kicsit szerettem volna több részletet hallani arról, hogy a múlt vasárnapi népszavazásnak milyen következményei lesznek, és ahogyan Morales is úr is kérte, a parlament jogi szolgálatának a véleményét is szeretnénk majd még meghallgatni. Elnök, köszönöm szépen. Akkor pont időben zártuk le, hogy tovább tudjunk menni. A 15. napi rendi pont következik, ez pedig eh, az euró pénzhamisztisítás elleni védelmét szolgáló csere segítségnyújtás és képzési program, az úgynevezett Periklész eh, program, ennek a jelentésnek a tárgya. Először hallgassuk meg a raportőrt, eh, hiszen ez az első feladatunk. Utána az elődő után meghallgatjuk az árnyék előadókat, a bizottságot és a soros elnökséget, de Diaz de Mera képviselői először a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami ezt a rendelettel tervezetet illeti, Tíz tagállam nem vesz ebben részt, vagyis az euró zónában nem vesznek ők részt. Ezért a Periklész 2020-as program alkalmazása, amelyre elnök úr beszélt, Bulgária, Horvátország, Dánia, Litvánia, Magyarország, Lengyelország, az Egyesült Királyság, a Csehköztársaság, Románia és Svájc nem vesznek részt ennek az alkalmazásában. Azt szeretném még jelezni, hogy a Periklész 2020 folytatása egy korábbi programnak, amelyet a 2001 per 923-as tanácsi határozat hozott létre. Azóta sokszor módosították ezt azért, hogy hatékony intézkedésekkel védjék az eurót a pénzhamisítás ellen. 7-8 jelentés is készült már ebben a témában a parlamenti ciklus alatt. A 133-as és a 139-es cikkek az Európai Unió működéséről szóló szerződésből a jogalapjai ennek a rendeletnek, ami pedig a PERICLES program kiterjesztését illeti, a szerződés 352-es cikkére hivatkozunk ebben. 2000 2004-ben és 2011-ben eh, a jelentések eh, azt fejtették ki, hogy a program eh, elérte céljait, és folytatásra érdemes. Az előbb említettem a 10 eurozónában nem résztvevő országot, de őrejük is ki kívánják terjeszteni ezt a programot, hogy fokozzák a megelőző munka hatékonyságát, és hogy a pénzhamisítás ellen hatékonyabban lehessen fellépni. Ennek a programnak a végrehajtása gyakorlatilag nagyon olcsó, egy nevetséges összeg, 89 millió euróról van szó. Különösen, ha összevetjük ezt a befektetési mértéket a hatékonysággal, és most utat, hivatkoznék az Olaf felderítési hatékonyságára, és köszönöm szépen, csak ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm, Diaz Demira úr, az árnyék előadó, McIntyre asszony, önnek adom meg a szót. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, először is. Bizonyára tudja, hogy a Periklész programnak én vagyok az előadója, Úgyhogy először is megköszönöm, megköszönöm Diaz de Mera kolléga munkáját, amit szintén a Periklész program kapcsán végzett. Nagyon jól együtt tudtunk működni, és teljes mértékben támogatom mindazt, amit ő elmondott. Azt hiszem nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a Periklész program kiterjed azokra a tagállamokra is, amelyeknek nem az euró a fizetőeszköze. Tehát valamennyiünket érint, valamennyien utazunk Európában, és ezért nagyon fontos, hogy minden egyes tagállam készen álljon arra, hogy védi az euróbanki egyeket és pénzérméket a csalás ellen. Tehát nyilván nem csak azokat a tagállamokat érinti ez, akik fizetőeszközként használják hanem az eurót, hanem valamennyiünket. Nagyon fontos ezt hangsúlyozni, nagyon fontos kibővíteni ezt a programot tehát a többi országra is, ide értve az én hazámat. Még egyszer elmondanám, amit kollégám is hangsúlyozott, hogy nagyon költséghatékony programról van szó, tehát kevés pénzből működik, amit kiválóan felhasználnak, és a program értékelése is rendkívül pozitív volt. Úgyhogy én száz százalékban támogatom, amit de erre a kollégám javasol. Köszönöm, köszönöm, mondja az elnök úr, megköszönjük a asszonynak ezt a megjegyzést, akkor a bizottság képviselője itt van, Pierini úr. Mrs. Tehát asszony, de várjunk, várjunk, először Bronx úr két szót, úgyhogy utána következik majd Pierini asszony. Köszönöm, elnök úr, ne aggódjanak, április után már nem kell velem foglalkozni, nem fogok itt zavarni senkit. Nincsen semmifajta kétségem a felől, hogy ugye problémák, a, amelyek az eurót veszélybe sodorják, azok nyilván kiterjednek más országokra is, ahol az euró nem fizető eszköz. Nyilván érthető, hogy a rendeletnek azt kell javasolnia, hogy a Periklész 2020-as programot tehát terjesszük ki azokra a tagállamokra is, amelyek nem használják fizetőeszközként az eurót, de hogy elmondták, tíz ország van kívül az eurózónán, és nekik mind megvan a nemzeti valótájuk, és ezeket a nemzeti valótákat is ugyanúgy meg kell védeni a hamusítás ellen, mint az eurót. A bizottság tesz valami lépést arra, hogy ezeket a nemzeti valótákat megvédjék? Felhasználnak erre pénzösszegeket? azt hiszem 7 millió 344 ezer eurós összegről van szó, ami a 7 éves időszakban a program végrehajtását lehetővé teszi, de hogy érzem, mert a kolléga mondta, nem hangzik ez túl nagy összegnek, talán egy kör sört ki lehetne fizetni mindenkinek, de hát ha a bizottság ezt az összeget túl akarja lépni több mint 10%-kal, akkor ez delegált aktusok segítségével megteheti feltételezhetően ez a pénz az EU költségvetésből jön, amire ugye az vonatkozik, hogy a befizető, a netto befizető tagállamok is támogatják, nyilván ők többet dobnak be, mint mások. Mindenkinek az az érdeke, hogy az eurót védjük meg a hamisítástól, de nyilván az is mindenkinek az érdeke, hogy a többi valutát is védjük meg. Nem lehet, hogy olyan helyzet álljon elő, amelyben a 28 ország, vagy mondjuk a nettó befizetők közöttük fizetik az euró hamisítás elleni védelmét, aztán pedig a 10 különálló ország még fizet azért, hogy a saját nemzeti valutáját megvédje. Köszönöm. Köszönjük, Bronx úr, és akkor most, ahogy mondtam, mondja az elnök úr, a bizottság talán kommentálni tudja az elhangzottakat, Pierini kolléga. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Hát először is Megköszönöm Demeira és McIntyre kollégák kedves szavait, és mindenkinek a hozzászólását, Bronx is. Köszönöm. És engedjék meg, hogy hadd mondjam el, hogy nyilván az euró hamisítás elleni védelmét kibővítjük azokra az országokra, amelyek nem az eurózóna tagjai. Ez a lépés afelé halad, hogy homogén módon védjük a valutát mindenféle olyan bűnöző ellen, akit esetleg vonz az euróhamisítás. Még valami erre emlékeztetném önöket. A Genfi konvenció minden egyes tagállamot kötelez arra, hogy a közös valutát védje, de a többi valutát is, tehát a nemzeti valutákat, és hogy ugyanolyan erőfeszítéssel védje a többi nemzeti valutát, mint a sajátját. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió nem csak feltételez, hanem a Periklész 2020 program keretén belül valóban komoly lépést tett valamennyi valutának a védelmében. Nyilván az euró a prioritás. De a szolgálatok, a személyzet, aki a hamisítás elleni területen dolgozik, rendszeres képzést kap. Az egyes tagállamokban, akik a csalás, hamisítás ellen küzdenek, a személyzetet kiképezzük, és nyilván minden fizetőeszközt védenek, nem csak az euróra helyezzük a hangsúlyt. Ezt ki kell emelnem, és nyilván az euróhamisítás elleni képzés az azt jelenti, hogy a saját nemzeti valutájuk elleni hamisítást is jobban ki tudják küszöbölni, a képzés erre is irányul, és mondom még egyszer, hogy a rendelet arra irányult, hogy minden egyes fizetőeszközt megvédjünk a hamisítás ellen. Mondtam már, hogy szeretném megköszönni az egész szakbizottságnak a munkáját, azt, hogy mekkora erőfeszítéseket tettek, és hogy mennyire támogatnak bennünket, és értik az aggájainkat, egyetértenek velünk abban, hogy meg kell védenünk az eurót. Megköszönöm azt is, hogy ilyen gyorsan léptek. Remélem, hogy sikerül majd hamar elfogadni ezt a rendeletet, és hogy a nemzeti parlamentek is ratifikálják majd már azok, amelyeknek ezt meg kell tenni, például Németországra és az Egyesült Királyságra gondolok. Minél előbb szükség van erre a rendeletre, hogy garantálni tudjuk azt, hogy az eurót, mint fizető eszközt homogén módon megvédjük az Európai Unió egész területén. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök úr, és kérdezem, hogy a görög, elnök, görög elnökségnek van-e hozzáfűzni valója? Hát, hogyha nincsen hozzáfűzni valója, akkor visszaadom az előadónak a szót néhány összefoglaló gondolatra. Köszönöm szépen, elnök úr. Két szót szeretnék csak mondani, udvariasságból először is. erre asszonynak szeretnék köszönetet mondani kedves szavaiért. Nagyra értékelem munkáját, mert sokat dolgoztunk közösen ezeken a jelentéseken, amelyek az euró hamisítás elleni küzdelemről szólnak. Brock úr hozzászólását is nagyra értékelem. Kiegészíteném az általa elmondottakat azzal, amit az Olaf képviselője említett, vagyis hogy a többi fizetőeszközt is meg kell védeni a többi európai fizetőeszköz, de a periklész kizárólag az euró védelméről szól. Brock úr pedig felveszi a kesztyűt, és egy olyan programot javasol, amely eh, például eh, a, az angol font eh, védelmére vonatkozna. Szerintem ez jó elképzelés. Olaf kapcsán pedig a következő mondani valom van. Nagyra értékelem az Olaf által kifejtett professzionális munkát. Ami a 18 eurózónában résztvevő tagállam pénzének védelmét illeti, különböző szereplők vesznek részt ebben a küzdelemben, ebben az erőfeszítésben, a pénzhamisítás elleni fellépésben. És természetesen ez a küzdelem a világ nagyon érzékeny vagy nagyon kényes politikai helyzetben lévő részeire is vonatkozik és nagyon hasznos volt a jogszabályokotási együttműködés a különböző résztvevőkkel ebben a folyamatban, és remélem, hogy márciusban is tudjuk folytatni ezt a munkát az Olaffal való együttműködésben és Latin Amerikában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Díaz Hemera úr. De nuevo, estamos eh, most tovább léphetünk a következő napi rendi pontra, a 16-ra. We got a study before us, launched by the... Egy tanulmány van előttünk, amit a szakpolitikai osztály dolgozott ki. Egy büntető jogi térség létrehozásáról szól ez az Európai Unióban most Marianne Wade asszony ismertetőjét hallgatjuk meg. Ő a Birminghami Jogi Egyetem Igazságügyi Igazgatás Intézetének igazgatója, és dr. Mechthild Baumant is meghallgatjuk majd ebben a témában. Körünkben van továbbá illetve megkaptuk azt a jelentést, amely a büntető jog területéről szól. Ezt az Európai Unió működéséről szóló szerződés, a Lisszaboni szerződés emeli ki, mint az európai együttműködés legújabb területét. Ez történelmi jelentőségű lépés volt. Múlt évben több irányelvet is elfogadtunk büntetőjogi területen, az emberkereskedelem ellen, a gyermekek elleni szexuális erőszakkal kapcsolatosan, az európai nyomozati határozattal kapcsolatosan, illetve az eljárási jogok biztosítását taglaló jogszabályt. De hát ezen a területen az együttműködést éppen hogy csak megkezdtük, elkezdtünk dolgozni az európai ügyészségi hivatal felépítésén, ez is nagyon fontos kérdés az Európai Unió működésével kapcsolatosan, vagyis, illetve a különböző tagállamok jogi működésével kapcsolatos tájékoztatás, már ami az új és nagyon fontos igazgatási területet illeti, a büntetőjog területét. Tehát nagyon remélem, hogy ez a tanulmány, amelyet Marian Wade professzor és Meséld Bauman urak készítettek, rámutatnak majd ennek a témának a fontosságára. Először Veid asszonyt hallgassuk meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Aguilar úr, köszönöm a Libe Bizottságnak, hogy fogadtak minket, illetve, hogy megrendelték ezt a tanulmányt, és hogy érdeklődnek azzal kapcsolatosan, hogy mit gondolnak a tudomány képviselői a témában. A Birminghami Jogi Egyetem Igazságügyi Igazgatási Intézetének igazgatója vagyok. Ezt a tanulmányt a berlini migrációs intézettel közösen végeztük. Bauman asszony képviseli ezt az intézményt. Köszönöm szépen azoknak a tudósoknak és kollégáimnak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen gyorsan elkészüljünk ezzel a munkával. Egyik asszisztensem is itt van, neki is köszönetet szeretnék mondani. Tudom, hogy kevés az időm, csak szeretnék rámutatni a legfontosabb pontokra, a legfontosabb fenyegetettségekre, amelyeket meghatároztunk. Mindenkinél ott van a tanulmánynak egy példánya, és nyugodtan tanulmányozhatják ezt majd otthon. Nagyon fontosnak tartom, hogy az egyik leglényegesebb kérdés eh, Lisszaboni, a Lisszaboni szerződés után, eh, hogy eh, hogyan változtatja meg az EU működését ez a szerződés. A Lisszaboni szerződésben a tagállamok megpróbálják körülhatárolni, hogy az európai büntetőjogi rendszer vagy térség milyen korlátok között működhet. Ebben a tanulmányban és abban a koncepcióban, amit kidolgoztunk, arra összpontosítottunk, nem feltétlenül arra, hogy milyen büntető jogi ügyekkel, milyen bűncselekményekkel foglalkozik már a büntetőjogi együttműködés, hanem inkább azzal, hogy melyek a legfontosabb bűncselekmények, amelyeknek határon átnyúló jellege is mutatkozik szerettük meg, volna meghatározni, hogy milyen területekre kellene, hogy vonatkozzon a belügy, az igazságügyi együttműködés. Nagyon remélem, hogy visszatér az előadásom. Először is megvizsgáltuk, hogy a súlyos bűncselekmény fogalma melyik tagállamban mit jelent, és van-e jogi definíciója. Előzetesen még a tanulmány elvégzése előtt azt találtuk, hogy a súlyos bűncselekmény politikai szempontból nagyon fontos kifejezés, de jogilag nincsen jól körülbástyázva, vagy mit jelent ez tulajdonképpen. Amit a tanulmányunk megállapított e tekintetben a következő. Hogyha megnézzük a tagállamok büntetőjogi eljárási szabályait, azt látjuk, hogy a súlyos bűncselekményeket vagy úgy határozzák meg, hogy bizonyos formái ezek a bűncselekményeknek, például terrorizmus vagy szervezett bűnözés, amivel sajátosan kell elbánni, illetve sajátos választ kell adni ezekre vagy pedig azt próbálják biztosítani, hogy a legszűkösebb erőforrások, mint bírósági tárgyalási idő és nyomozás elsősorban a súlyos bűncselekményekre összpontosuljanak. Elsősorban tehát negatív definíciót találtunk, ha egyáltalán volt definíció, és pozitívan nem határozza meg senki, hogy mit jelent Európában a súlyos bűncselekmény. A jelentés szól az indikátorokról is, amelyek alapján a súlyos bűncselekményeket meghatározzuk. Mondhatjuk azt, hogy vannak bűncselekmények, elkövetési területek, amelyek nagy kihívást jelentenek a nyomozás és az eljárás szempontjából, és ezeket külön figyelemmel kezelik a tagállamok. De hogyha valaki büntetőjoggal foglalkozik, bizonyára nem lepődik meg, hogy elsősorban a terrorizmussal és a szervezett bűnözéssel kapcsolatosak ezek a kiemelt területek. Vannak -e erre vonatkozó sajátos eljárások? Nem, általában nincsenek. Bizonyos esetekben különböző eljárási megoldásokat lehet használni, mint például a vádalkú a bűncselekmények, súlyos bűncselekmények esetében, de ezekből még nem tudjuk megállapítani, hogy melyek azok a bűncselekmények, amelyeket a tagállamok nem tartanak különösebben súlyosnak, de a 83. cikk szerint, a szerződés 83. cikke szerint nem tudtunk pontos definíciót alkotni. A terrorizmus és a bűnözött, szervezett bűnözés esetében bizonyos tagállamokban külön elbírálás alá kerülnek a gyanúsítottak is, elveszítenek bizonyos eljárási jogokat, de a tagállamok nagyon konzervatívak e tekintetben. A legtöbb esetben a súlyos bűncselekmény feltételezése nem vezet oda, hogy a gyanúsított elveszíti bizonyos eljárási jogait, vagy pedig bizonyos garanciák kevésbé érvényesülnek a, az igazságügyi rendszerben. Az egyik legfontosabb megállapítás az, hogy sajnos az EU-nak autonóm definíciót kell találni arra, hogy mit jelent a súlyos bűncselekmény, és hogy mit jelent az, ez a, az európai büntetőjogi térség számára. Sok jelzést kaptunk már arról, hogy erre mi lehet a megoldás, az Európai Bíróság, illetve a tagállamok között nagyon érdekes vita zajlik erről. Az anyagi jog és az intézményesítés és az eljárási kérdések körében két stratégia bontakozik ki. Irányítási szinten az Európai Unió viselkedéseket próbál szabályozni, Ahogyan látjuk a környezetvédelmi jog eseteiből, a bíróság elismerte, hogy az Európai Unió irányítási szinten eszközként igénybe kell, hogy vegye a büntető jogot. Tehát most már vannak olyan területek, amelyeket büntetőjogi eszközökkel kell szabályozni az Európai Unió hatáskörében. A fontos kérdés az Európai Unió érdekeinek megvédése. Antropológiailag pontosan ez a büntetőjog funkciója, a központi értékek védelme. Ezt e, a témát szeretnénk elsősorban kibontani a pénzügyi érdekek védelmét. A 86. cikkben egyfajta iker embriót láthatunk, hiszen megemlíti ez a szöveg, hogy a tanács ki bővítheti az EPO hatáskörét, és az elmúlt 15 évben az Európai Unióban érvényesült a nemzetek feletti igazságszolgáltatás egyfajta kezdeménye is. A tagállamok, illetve az EU által biztosított négy szabadságjog sokszor elősegíti az illegális tevékenységet is. A négy szabadságjog értékel, tartalmazza az Európai Unió alapvető értékeit. Az Európai Unió ezeket védelmezi alapértékeiként. A szubszidaritás elve természetesen ezt korlátozza, de Lisszabon után irányítási szinten beszélünk az Európai Unióról, amely nagyobb elszámolással tartozik állampolgárai felé. Erről majd később is beszélünk, hogy hogyan működik az Európai Unió irányítási szinten, illetve hogy hogyan vesznek fel közvetlen kapcsolatot az állampolgárok az Európai Unióval, ez kihatással van a büntetőjog területére is. Amikor elkezdünk irányítási szinten gondolkodni az Európai Unióról, akkor ehhez erkölcsi kötelezettségek is kapcsolódnak. Pragmatikus és politikai okokból elsősorban most nem erről szól a vita. A bizottság elsősorban pénzügyi érdekekre koncentrál, ez érthető, de véleményem szerint alapvető fontosságú, hogy elismerjük a büntetőjogi területet, ennek alkotmányos hatása van az alkotmányos jogok gyakorlóira. Mivel szeretnék a tanulmány témakörének szélességére is rámutatni, azt szeretném elmondani, hogy komparatív alapon dolgoztunk, és ihletet merítettünk a tagállamok büntetőjogi szabályozásából. Azt találtuk, hogy nagyon szerteágazóak és nagyon különbözőek ezek, a, a, ezek az igazságügyi büntetőjogi rendszerek. Erre néhány példát is mutatnék a védelemre vonatkozó jogok központi szerepet kapnak. A jelentés ötödik ábra és a következő ábrák ezt illusztrálják. Amikor indikátorokat keresünk, mutatókat arra nézve, hogy az Európai Uniók mely jogokat tartanak központi jogoknak, nagyon sokféle megoldást találunk, illetve sok eredményre juthatunk az ártatlanság vélelme, az igazságos tárgyalás, illetve a személyes szabadságjogok érvényesülése. Ezek mind fontos értékek. Az egyén méltósága, az bírósági tárgyalás joga, a felek egyenlősége, arányosság, illetve más elvek is nagy hangsúlyal érvényesülnek a különböző tagállamok jogrendjében. Tehát amikor megpróbáljuk meghatározni, hogy melyek a legfontosabb területek, vagy a legfontosabb jog, amelyet a büntetőjogi eljárásban az alanyoknak megadnak, nagyon nehéz volt ezt megállapítani. Az ártatlanság vélelme nagyon fontos a legtöbb rendszerben, de vannak mások is, amelyek gyakorlatilag e, szent és sérthetetlen jogok a legtöbb büntetőjogi e- rendszerben. Egy szuszonyásnyi időre eltűnt a kivetítőről az előadás, de most már beszélhetek is rögtön a jogok szertágozóságáról. Példát is tudok arra mondani, hogy milyen felelősségmegosztás történik a bíróság, az ügyészség és a rendőrség sajátos jogkörei között. Az eljárás során, illetve a tekintetben, hogy kifelelős egyes lépésekért az állampolgárok jogok bizt, jogainak biztosításáért, ebben is nagyon megoszlik a tagállamok gyakorlata, senkit nem lehet meggondolom. Ha egyel visszaléphetnénk az előző diára, Elnézést, úgy látszik egy kicsit csebben hagyott minket a technológia, de már megint működik. Az egyik legfontosabb jog tekintetében azt látjuk, hogy a büntetőjogi rendszerek olyan rendszerek, amelyek az elmúlt 400 évben fejlődtek ki a különböző térségekben a hatalom és az állampolgár közötti interakcióban. Bizonyos elvárások alakultak ki az állampolgárok részéről a tekintetben, hogy milyen jogok illetik őket meg. És talán a legfontosabb és legnagyobb kihívás az Európai Unió számára, amikor büntetőjogi rendszert kíván kiépíteni, a védelem joga a büntetőjogi nyomozásokban és eljárásokban. Ez a prezentációban is szerepel, és a tanulmányban is. A tagállamoknak körülbelül 50%-ában az állampolgárok a büntetőjogi eljárások alanyai elvárják, hogy aktívan részt vehessenek a nyomozásban. Természetesen nem csak az eljárások alanyait kell ilyen szempontból figyelembe venni, tehát nem csak a gyanúsítottak rendelkeznek ilyen jogokkal, hanem az áldozatnak is adnak részvételi jogot, vagy a sértetnek inkább így mondanám, hogy részt vegyen a nyomozásban. De ha megnézzük a büntetőjogi rendszert olyan értelemben, hogy hogyan szolgálja az állampolgárokat, az elmúlt 5-10-15 évben a sértettek elvárásai is egyre magasabbak az írott jogban is, és az alkalmazott jogban is, egyre inkább az utóbbiban az állampolgári elvárásoknak ilyen értelemben nagyon fontos megfelelni. A tagállamok gyakorlat ebben nagyban különbözik. Fontos kérdés, hogy mi a legnagyobb elfogadható szabadságvesztési időszak. Ebben is nagyon megoszlanak a tagállamok, és ez nagyon kényes kérdés természetesen annak érdekében, hogy megvizsgáljuk az Európai Unió szerepét, mint büntető jogi szereplő, a kiindulási pont nagyon megosztott gyakorlat. A megoldás a dialógus lehet az állampolgárokkal, de csalódást kelt majd ez a tagállam, azokban a tagállamokban, ahol többet várnak a büntetőjogtól az állampolgárok nyilvánvaló megoldás az, hogyha azt mondjuk, hogy az EU büntetőjogi területe magasabb normákat kell, hogy meghatározzon. Ezt általában irreális elvárásnak szokták titulálni, akár az Egyesült Államok szövetségi rendszeréből is meríthetünk ihletet, ott a szövetségi nyomozati rendszer is sokszor magasabb normákat támaszt, mint az alacsonyabb szintek. Ami azt jelenti, hogy az állami rendőrségi szervekkel szemben nem lehetetlen elvárás az, hogy ezeket a normákat teljesítsék. Az, hogy hogyan működhet egy Európai Uniós szintű büntetőjogi rendszer, ez hogyan lehet az állampolgárok javára, ehhez meg kell vizsgálnunk egy központi problémát, az európai elfogadási parancs kérdését. A bíróság előtti szakaszban az elfogadási körülmények gyakorlatilag, vagy a fogvatartási körülmények elfogadhatatlanok sok tagállamban. Az Európai Emberi Jogi Egyezményt sem tartja be sok tagállam ebben a vonatkozásban. Egy nagyon érdekes esetben ártatlan állampolgárokat tartottak elfogadhatatlan börtönkörülmények között, és az, hogy ilyesmi előfordulhat, nagy veszély a büntető jogi rendszer számára. Az Európai Unió ellenségei ezt kihasználhatják, hiszen a gyakorlatban az, az normák egységesítése alacsonyabb normákat jelenthet. Egy másik nagyon érzékeny kérdés a kötelező ügyvéd kérdése. Amikor eh, évtizedek és évszázadok hagyományi alapján mindenki erre számít, eh, hogy a büntető szolgáltatásban eh, majd az állam fizeti a védő költségét. Nos, ez is demonstrálja azt, hogy a tagállamok számára, és így a polgárok számára is ez egy rendkívül fontos kérdés. A költségtérítés, vagy részleges költségtérítés kérdése az úti terve roadmap fontos része, ezzel majd foglalkozik az EU, a tanulmányunkból is kiderül, hogy ez is egy nagyon lényeges jog. A fiatalkorúakkal hogyan bánjon a büntető igazságszolgáltatás, itt is nagyon sok a különbség a tagállamokban. Amikor valakit felelősnek találnak a bűncselekmény elkövetésében, itt különbség van a kontinentális, illetve a common országok között. A fiatalok által elkövetett cselekmények kapcsán megint csak az érzékenység falán kell láthatolnunk. Ennyit az eljárási garanciákról és jogokról, és most visszatérnék a legfontosabb következtetésünkre. Véleményem szerint az EU polgárság koncepciója lassan a Lisszabon utáni terület utáni időszakban is mindenhova behatolnak, áthatják az új jogszabályokat, és ez lesz egy új kulcsfontosságú elem. Bizonyos korlátokat meg kell szabnunk az EU szolgáltatási rendszerének nem terjedhet ez ki minden bűncselekményre. Természetesen tiszteletbe kell tartani a szubszidiaritás elvét, a tagállamok kompetenciáit. De meg kell határozni, hogy mik legyenek az EU szolgáltatási rendszerének a lényeges elemei. Ez ugyanis nagyon hasznos lehet az emberek számára. Ha elismerjük, hogy az EU egy olyan irányítási szint, amely közvetlen kapcsolatban áll az EU polgárokkal, még az érzékeny alkotmányos területeken is, ez jó kiinduló pont lehet. Eddig a büntetőigazság szolgáltatásban az EU szintjét csak a végrehajtással lehetett azonosítani. Az EU egy olyan végső fórum, ahol végül is mindenki a saját érdekeit követheti. Nincs olyan tagállami büntető igazságszolgáltatási rendszer, ami korlátlanul érvényesül, mindig különböző hatások érvényesülnek és oltják ki egymást. Azt hiszem, hogy ezt egy parlamenti fórumon lenne célszerű behatóan megvitatni. Érzékeny folyamatokról van szó, amelyeknek megvan a megfelelő alkotmányos egyensúlya, és nem lehet csak az állam represszív érdekeinek a dominálását vagy érvényesülését megengedni. Amikor ha az EU részt kíván venni a büntetőigazgatásban, most erre szükség van, de nagyon oda kell figyelni arra, hogy ez kiegyensúlyozott legyen. Van, amikor az EU részvételét a tagállamok közötti megerősített együttműködésre lehet korlátozni, erre is volt példa, de van, amikor az EU-nak fel kell vállalni a felelősséget olyan politikákért, amelyeket csak az EU szintjén lehet meghozni, például a sértettek jogainak az érvényesítése lehet egy ilyen feladat. Végül szeretnék még azzal foglalkozni, hogy vajon az EU-ban a büntető igazság szolgáltatás folyamatai mások-e attól, hogy a tagállami rendszerekre e, alapul. Más lenne a jogi minősége ennek az őszinti rendszernek azzal kapcsolatban is, és hogyan lehet védeni az emberek jogait és érdekeit, e, amelyek legitim módon rendelkeznek ebben a folyamatban. Különösen a védelemmel foglalkoztunk, de azért nem szabad szemről tévesztenünk a sértetteket, az áldozatokat sem hogyha az EU a büntetőigazságszolgáltatás területén csak a gyors, represszív végrehajtási intézkedésekkel azonosítható, akkor azt hiszem sajnos fennáll annak a veszélyának, hogy az EU, mint igazgatási szint visszaélés áldozatává válik. Azt nem lehet, hogy az EU, mint irányítási szint megengedje a polgárok elleni represszív intézkedéseket, anélkül, hogy ugyanakkor meg is védje őket. Itt például a, a brit függetlenségi párt az angol a brit sajtóban ilyen ilyen véleményeknek gyakran ad hangot. De eh, nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni azt, hogy közvetlen kapcsolata a polgárokkal, akik eh, jogok birtokosai, alkotmányos jogok birtokosai, talán ez a legfontosabb kapcsolat eh, a Lisszabon utáni időszakban és miután itt sok a jogi különbség, azt javaslom, hogy bár nagyon értékesek a jogi hasonlatok és inspirálóak, de azért az EU-nak őriz, őrizni kell a jogokat. Egy autonóm koncepció kidolgozására van szükség, és a büntetőigazság szolgáltatás területén is ki kell dolgozni az EU szintjén egy koncepciót. Köszönjük szépen, mondja az elnök védasszonynak, és talán dr. Bauman szeretné kiegészíteni, ami elhangzott valamivel, nem? Akkor meghallgattuk a tanulmány ismertetését, kialakítsunk EU szinten büntető igazságszolgáltatási rendszert, igen, Bronz úr tette fel először a kezét, parancsolja. Most eh, a köszönöm mindenek előtt Védasszonynak ezt a rendkívül világos eh, és értékes eszmefuttatást. Nem ugyanaz, ugyanonnan közelítem a dolgokat, mint ön. Én ellenzem az EU-t, és ezért ellenzem az európai elfogató parancsot is. Egyetértene ő azzal, hogy amíg létezik európai elfogató parancs, addig a végrehajtó országnak lehetővé kell tenni azt, hogy utasítsa vissza az elfogató parancsot akkor, hogyha nincs elég bizonyíték az érintettel szemben. Normál esetben én támogatnám a javasolt európai eh, nyomozati parancsot ugyanilyen megfontolásból, de ugyanakkor azt is gondolom, hogy amíg az európai elfogató parancs intézménye létezik, az európai nyomozati parancs eh, jogintézményét felhasználhatják eh, arra, hogy a leggyengébb esetekben is kiadhatnak európai elfogadó parancsot. Jogos ez a feltételezésem? Elnök, -e még valaki hozzászólni? McIntyre asszony. Köszönöm. Köszönöm dr. Védnek a kitűnő előadást. Azt kell, hogy mondanom, hogy kicsit előítélettel terhelt vagyok hiszen múlt pénteken jártam a Völmi Egyetemen, és ott hallottam, hogy milyen kitűnő munka folyik, ezért nem lepett meg az, hogy a Birminghami Jogi Egyetemen oktatójától én most ilyen kitűnő előadást hallottunk. Rávilágított arra, hogy milyen sok a különbség a tagállamokban és ezeket a különbségeket elemezte nagyon világosan és egyértelműen és ismertete velünk. Engem különösen érdekel egy terület, ez pedig a gyermekek jogai, különböző büntetőjogi felelősség, életkorok, mondhatjuk így is. Ugyanis a mi szakbizottságunk foglalkozik azzal is, hogy hogyan lehetne megvédeni a jogi eljárásokban érintett gyermekeket. Nagyon szeretnék többet tudni arról, hogy milyen különbségek vannak az EU tagállamokban ezen a területen. Azt hiszem, hogy ez majd végül is a szubszidiaritás nagyon fontos szerepet fog játszani, az eszmecserék során, amikor arról beszélünk, hogy mit lehet megvalósítani európai szinten, mik maradnak tagállami jogok, hol tudunk együttműködni. Azt hiszem, az együttműködés kiváló, és mindig is arra kellene törekednünk, hogy legyen együttműködés, de ugyanakkor ismerik el mindig is, hogy mi a tagállamok szerepe, tiszteletben kell tartani a szubszidiaritás eh, elvét. Ez, ez én szerintem eh, kikezdhetetlen. Az egész dokumentum, az anyag nagyon hasznos a vitáink számára, és nagyon-nagyon köszönöm dr. Védnek, hogy elkészítették ezt a tanulmányt, és eljött hozzánk. Elnök, kívánna még valaki hozzászólni? Képviselők? Én saját magam is feltennék egy kérdést arról, hogy a jogi képzés mennyire fontos Európában. Az Európai Unióban sok fejlemény van jelenleg, ugye létre az európai ügyészséget. Ezzel együtt a jogi szakmákkal kapcsolatban a képzéssel kapcsolatban is sok kérdés felmerül. Ügyvédek, egyetem a jogi szakma képviselői, hogyha nem hajlandóak képességük maximumát bedobva dolgozni, annak érdekében, hogy hatékonyan és relevánsan alkalmazzák a megszületendő új büntetőjogi EU-s szabályokat, akkor nem tudunk igazából előrelépést tenni. Kérem, hogy reagáljon erre, védasszony. Köszönöm szépen, köszönöm a nagyon érdekes észrevételeket. Az első megjegyzésre reagálnék természetesen, nagyon megosztó ez a kérdéskör, nagyon eltérőek a vélemények. Az alapvető probléma az európai elfogadó parancsal kapcsolatban az, hogy a felelősség megosztása az az elfogott személy átadásával kapcsolatban, ugye át kell adni itt az illetőt egy olyan joghatóság alá, ahol valószínűleg jobban fogja érezni magát. Itt megint csak nagyon befolyásolja az ügy minősége ezeket a döntéseket. És a védelem érdeke az, hogy persze legyenek meghallgatások itt is és ott is. Az európai elfogadó parancs kapcsán azt mondjuk, hogy bízni kell egy másik tagállambeli kollega a döntésében. Hát én nem vagyok meggyőződve arról, különösen a e, terroris, terrorizmussal kapcsolatban, voltak olyan esetek az Egyesült Királyságban, ahol mondjuk tíz nap alatt sikerült egy terrorizmussal gyanúsított szemét Olaszországból az Egyesült Királyságba szállítani, holott ez általában hónapokig tart. De miután az Európai Unió a személyek szabad mozgását támogatja, ez egyébként egy olyan alapjog, amit én magától értetődőnek tekintettem, és nem szívesen veszítenénk el ezt a jogot. A büntető igazságszolgáltatásban működő intézmények tevékenységével kapcsolatban. Sok olyan kérdés felmerül, amiről beszélnünk kell, földrajzi, helyi szempontok figyelembevételével is, hol, hol legyen, melyik országban legyen például a meghallgatás. Érdekes módon is van már az eszközehez, hogyha a kölcsönös elismerés elvéből indulunk ki, mondjuk személy szerint ezt annyira nem szeretem, de ez egy alkalmazható elv. Akkor nem csak a szabadságot korlátozó határozatokat, hanem a szabadságot növelő határozatokat is el kell ismerni kölcsönösen, és ezt lehetővé teszi az Európai Felügyeleti Parancs ha Európa a szabadságot folyamatosan növelő térség, és végül is mégis egy olyan kerethatározatot fogad el, amely korlátozza a polgárok jogait, és sebezhető, kiszolgáltatott helyzetbe hozza őket, és ugyanakkor a parlamenten keresztül vernének egy olyan határozatot is, ahol a, mondjuk a bírók döntési mérlegelési jogkörét is bővíteni lehetne. Addig, amíg egy érintettet mondjuk az egyik országból a másikba néhány nap alatt át lehetne adni, hogy a részt vehessen a bírósági tárgyaláson szemben a jelenlegi helyzettel, amikor akár évekig is, mondjuk akár előzetes feltartóztatásban is tarthatnak valakit, ami szerintem is tökéletesen elfogadhatatlan. A tagállamok nem tudták megfelelően átültetni a keret határozatokat, ahogyan azokat Brüsszelben elfogadták. És az is nagy szégyen, hogy 2002-ben fogadták el az Európai Elfogató Parancsot, de csak 2009-ben került sor a Supervision Order elfogadására. A tagállamok úgy döntöttek, hogy a büntetőigazság szolgáltatásban csak a kardé, a repressziója a főszerep én pedig a pajzsot is ugyanilyen fontosnak tartanám. McIntyre asszony felvetette a szubszidiaritás kérdését. Ebben a rövid előadásban én megpróbáltam összefoglalni, hogy mi Európa szerepe, de természetesen a tagállamok együttműködése, a tagállami fellépésekkel létfontosságúak maradnak. Az Európai Ügyészség kérdése nagyon izgalmas pont, hiszen itt beszélünk, ez egyfajta forradalmi dolog lehetne, hogyha létrehoznak egy ilyen szövetségi jellegű intézményt, bár mint brit állampolgár nekem ezt a szövetségi szót nem jelenleg lenne szabad a számra venni. Tehát mindegy, ha az Európai Ügyészség a tagállamok hatóságaitól függetlenül működhetne, de együtt kell működni a tagállamokkal, mert információra van szüksége a tagállamoktól. Kicsit, mint az olasz maffia ellenes struktúra esetében is, ez az új EU szintű központi ügynökség is csak akkor tud működni, hogyha az összes a rendszer elemét képző szereplőtől támogatást kap. Fontos felismerünk azt, hogy minden EU ügynökség, függetlenül attól, hogy milyen hatásköre van, egyfajta háló közepén helyezkedik el, a háló kiterjed az összes tagállamra, és jó kapcsolatra van szükség minden neuralikus pont között. Másütt, akár hogyan akarjuk finanszírozni, vagy felépíteni a büntetőigazságszolgáltatás rendszerét, ez nem, fog, nem tud működni. Végül azt hiszem, a központi kérdés, ugye a büntető eh, igazságszolgáltatásban résztvevő jogi szakmák képviselőnek a képzése. Én is kriminológus vagyok, és eh, tudjuk, hogy eh, nagyon fontos az, hogy a, mondjuk a ügyvédi irodákban milyen kultúra működik az egyik legfontosabb elem, hogy megteremtsük a kapcsolatot az EU kormányzati szintje és a polgárok között, ehhez mindenképpen egyfajta, másfajta tudatosság kell a jogi szappa képviselői részéről, amikor polgárokkal kapcsolatos a munkájuk. Az európai elfogadó parancs kapcsán azt tapasztaltuk, hogy különösen az ügyészek nagyon furcsa döntéseket hoznak. Az arányoság elvét nem mindig tartják be annak függvényében, hogy most saját állampolgárról vagy más tagállampolgárral van ez szó. Ez helytelen, hogyha az ügyész európai ügyekkel foglalkozik, akkor az ügyész európai ügyészként vagy európai rendőrként kellene, hogy eljárjon, függetlenül attól, hogy az érintett állampolgárnak milyen állampolgársága van. Minden polgárt EU polgárnak kell kezelnie a akár német, francia, belga, vagy olasz ügyészről, vagy rendőrről és legyen szó, ők ilyenkor európai keretekben európai hatósági személyként járnak el. És akár igazságügyi vagy végrehajtó ügynökség ilyen európai hatáskörökkel rendelkezik, akkor európai felelősség terheli minden EU-s polgárral kapcsolatban. Ez egy koncepcióváltozás, és ezt képzéssel lehet csak elérni, ezt a változást, hogy mondjuk a spanyol, francia, a német alkotmány alapján is azért az EU-s szempontokat is figyelembe vegyék a jogi szakmák képviselői. I insist, this most relevant. Köszönöm szépen Védasszonynak és Bauman asszonynak. Ne felejtsék, hogy rendelkezésükre áll ez az anyag, tehát még ennél is jobb ennél is érdekesebb információ vár önökre, hogyha elolvassák az Európai Uniós Büntetőjogi Térség létrehozásáról szóló tanulmányt. A szavazást 11 óra 45-re írtuk elő a napirendünkben. Látom, hogy képviselők jönnek be, van, aki megy ki. Kérem, hogy tartsunk egy három perces szünetet, és 11 óra 45-kor elkezdünk szavazni. Kérem, ne menjenek ki a teremből, csak lehetőséget biztosítunk a most érkező képviselőknek arra, hogy előkészüljenek a szavazásra. Mindenki késztse elő a kártyáját. have seen some of you running to fetch your electronic card, so I was just waiting. Látom, hogy van, aki még szalad, hogy a szavazókártyáját visszahozza. Remélem mindenki készen áll. Kérem, helyezzék be a kártyájukat a gépbe, és kezdjük a szavazást. Nincs különösebb probléma, de nagyon sok minden, amiről szavaznunk kell, úgyhogy ugorjunk is bele, koncentráljunk, és akkor kezdjük is a 17-es napi rendi pont. A tanács határozata az egyrésztről az Európai Közösség és tagállamai, másrésztről a Kosztarika Köztársaság, a Salvadori Köztársaság, a Guatemalai Köztársaság, a Hondurai, a Nikaraguai és a Panamai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről. Az előadónkat Renáta Wébert nem látom, Wébert nem látom, de azt hiszem rögtön rátérhetünk a szavazásra. Itt tehát egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most pedig akkor megszavazhatjuk a módosított szöveget, megnyitom az elektronikus szavazást. Now it's closed. Lezárom. Nézzük az eredményt. 40 igen, nem volt tartózkodás, és 5 ellenszavazat volt. Az elnök úr kérdezi, hogy mi a gond. Valaki elfelejtette a kártyáját. Hát asszonyom, ha elfelejtett a kártyáját, akkor rögzítjük az ön szavazatát is a, az igen szavazatok között. Elfogadtuk ezt. Most következik a külső határok átlépésekor vízum kötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országai, a jelentés tervezet, illetve egy határozat van előttünk. A szövegről szavazunk, meg is nyitom az elektronikus szavazást. Yeah. Yeah, yeah. The first, the first one yeah, is the Moldova. First one was, uh, ah. Guatemala. Ah, okay. Kérdés közben, hogy miről is szavazunk. Lezárom a szavazást. 45 igen, egy tartózkodás, két ellenszavazat, elfogadtuk. Tánya feljön az előadó. Most pedig arról a mandátumról szavazunk, hogy a tanácsa a tárgyalásokat megkezdjük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lássuk az eredményt. 46 igen szavazat, 2 ellenszavazat és nincs tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. Most még mindig ugyanerről a témáról van szó. No, no, I see, I see, I see. Now we are having point number 19, which is the... A 19-es pont következik a személyek külső határokon történő egyes okmányoknak a Horvátország és Ciprus által a területükön történő átutazás és a bármely 180 napos időszakban 90 napot nem meghaladó tervezett tartózkodás céljából kiadott nemzeti vízumaikkal egyenértékűként való egyoldalú elismerésén alapuló ellenőrzés. Megint Tánya az előadó, nem látom őt, de biztos nem is szólna. Kérem, hogy szavazzunk akkor a szövegről, amit az informális trialógus elfogadott. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. történt valami? kérdezi az elnök úr. Nem, minden rendben van, 47 igen szavazat, és nem volt sem ellenszavazat, sem tartózkodás. Egyhangulag elfogadtuk a szöveget. A következő egy keretmegállapodás lesz az Európai Közösség és az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodása. a visszafogadással kapcsolatos kérdések tekintetében. Anna Gomez az előadónk. Szavazzunk. Megnyitom az elektronikus szavazást. Nem nyújtottak be módosítót, tehát a szövegről szavazunk az ajánlástervezetről. Lezárom a szavazást. 43, igen, 4 ellenszavazat, nincs tartózkodás, elfogadtuk. Tovább lépünk. Here? Rotova o oh, Gabriel? Uh, we're starting with Rotova, yes? Eh? Rotova. Point number 21. A 21-es ponttal folytatjuk. Egy pillanatot kérek, mondja az elnök úr. Tehát a mentesítések következnek. A 21-es pontra térünk rá, a 2012. évi mentesítés, az EU általános költségvetése. Rojtová asszony az előadó. nem kíván szólni senki, akkor szavazzunk is rögtön. A 21-es pontról tehát én is egy kicsit összekavarodtam, mert az én szavazó listámon máshogy szerepel ez. Mi a helyzet önökkel? Excuse me just a second, there seems to be some Elnézést kérek, egy pillanat, tehát a szavazási listával van itt egy kis kavarodás. A titkárság engem most kiigazított, hogy a 21-es pontra kell rátérnünk, de az én szavazási listámon nem ez szerepel. Mi a helyzet önökkel? Önöknél a 21-es pont következik a mentesítés, de nálam meg nem. Akkor a mentesítésről szavazunk? Elnézést, akkor én is megpróbálom megkeresni a papírjaimban separate voting I see, I see. Ah, yeah, I see now the separate leaflet. Okay, I see. Na most már értem, itt van egy külön paksaméta, tehát akkor szavazzunk a Rojtová anyagról. Az EU általános költségvetése mentesítés, az első az Európai Bizottság 21-es pontról van szó. Nem nyújtottak be módosítót, tehát megnyitom az elektronikus szavazást. Now closed. Lezárom. 48 igen szavazat és egy tartózkodás, ellenszavazat nem volt, elfogadtuk. Még mindig mentesítés. Az Európai Unió alapjogi ügynöksége, az erre vonatkozó mentesítésről szavazunk, nem volt módosító indítvány. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. 47 igen, 0 ellenszavazat, két tartózkodás elfogadtuk. 23-as pont. 2012. évi mentesítés a kábítószer és kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja. Még mindig rajta válaszony az előadó, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. 47 igen, egy ellenszavazat és egy tartózkodásra elfogadtuk. A következő jelentés az Európai Euró ügynökségei 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés. Veronik Matyéjó asszony az előadó, és látom, hogy itt van egy módosító, az egyes módosító, tehát szavazzunk az egyes módosítóról mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Most pedig az így módosított szövegről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 46 igen, egy ellenszavazat és két tartózkodás elfogadtuk. Veronik Matyő, az előadóasszonyunk még mindig 2012-es évi mentesítés a Eurojust nak adjuk. Most szavazunk, tehát megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. hét igen, egy szavazat, egy tartózkodás. Elfogadtuk. Következő pontunk 2012. évi mentesítés az EU általános költségvetése az Európai Adatvédelmi Biztos. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 48 igen, nem volt sem tartózkodás, sem ellenszavazat, tehát egyhangúan elfogadtuk ezt. Következik az Európai Rendőrségi Hivatal, a Europol mentesítése még mindig. Veronik Matyő az előadó, van itt néhány módosító. Az egyes mellett ki van. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Akkor rátérünk az így módosított szövegről, való szavazásra, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. 48 igen szavazatunk van, nincs ellenszavazat, és van egy tartózkodás. Elfogadtuk. Következik a Frontex, tehát ugye a határok, külső határokon folytatott ellenőrzés, együttműködési ügynökség. Van néhány módosító, egyes módosító mellett ki van. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig az így módosított szövegről szavazunk, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. 48 igen szavazatunk van, egy ellenszavazat és nincs tartózkodás. Elfogadtuk ezt. Gondolom van még néhány anyag. Az Európai Rendőrakadémia mentesítése, tehát a CEPOL mentesítése, Matyő asszony még mindig. Három módosítónk van. Nyelvi módosítók, ezek amikről nem kell szavaznunk, de még így is marad egy amelyet az előadó asszony nyújtott be. Kívánja kommentálni? Nem? Csak szavazzunk. Ki van mellette? Ezt kértem, asszonyom, hogy ezt mondtam, hogy akkor ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Most pedig az így módosított szöveg egészéről szavazunk. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Negyvenhárom igen, öt nem és egy tartózkodás, elfogadtuk. Végül pedig az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal, az EASZO, megint Matyő asszony, az előadó, nincs módosító indítvány a mentesítéshez. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. 47 igen szavazat, egy ellenszavazat és egy tartózkodás. Elfogadtuk tehát. Most akkor visszatérünk az eredeti vezérfonalhoz, ha én jól sejtem a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása. Maria Gabriel az előadó. Szót kér, nem? Nem kommentálja? Mégis? Akkor megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, én csak annyit szeretnék mondani a kollégáknak, hogy szeretnénk egyhangúan szavazni a triológus során a bizottsággal és a tanácssal megállapodtunk. A mi szakbizottságunk novemberben fejtette ki a véleményét. Mindenkit emlékeztetnék a legfőbb dolgokra. Tehát itt azon országokról van szó, amelyek mentesek, a vízum közeledtség alól, illetve e, Peru és Kolumbia, Kolumbia a pozitív listára kerül, a bizottság fogja ezt e, értékelni, de mindez tökéletesen megfelel mindannak, amit itt a Libe szakbizottságon belül már megszavaztunk. Emlékeztetnék még valamire, ami számunkra nagyon fontos volt a tárgyalások során, ez pedig az, hogy meglegyenek a kritériumok, nem egy preambulum bekezdésben, hanem egy konkrét cikkben, az egyes cikkbe kerültek ezekbe, a lényeg, hogy a három nagyon fontos kritérium, az emberi jogok, az idegenforgalom, illetve a külső kereskedelem meglegyen. Az emberi jogok terén a parlament álláspontját én és az összes többi előadó nagyon keményen védte, megköszönöm. A kereskedelem és a külső, és az idegenforgalom az egy kiegészítő kritérium volt, tehát szeretném megköszönni a támogatást, és azt, hogy rendszeres párbeszédre volt hajlandó a bizottság, illetve egy olyan nyilatkozatot adott ki, amely megerősítette, hogy a tárgyalások során minket állandóan tájékoztat, folyamatosan tájékoztat. A tanácsot, a bizottságot illeti ez a köszönet, a görög elnökséget is minden tőlük telhető erőfeszítést megtettek annak érdekében, hogy előre haladjon ez a dosszié. Megköszönöm az összes árnyékelőadónak is a munkát. A parlament nagyon erős, nagyon határozott álláspontot képvisel. Ez az első, hogy a folyamatban a parlament is részt vehet és Katrin Übernek szeretnék még külön köszönetet mondani a titkárságtól. Az ő szakértelme nélkül nem tudtunk volna előbbre lépni. Mindannyian szerettük volna, hogy haladjunk előre, és tiszteletbe is tartottuk a feltételeket. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök úr. Megköszönöm a magyarázatokat, az összefoglalót, és most akkor szavazunk is a tárgyalások eredményéről a triológus eredményéről. Most szavazunk. Ki van mellette? Nem, elnézést, elektronikusan szavazunk, mondja az elnök úr. Megnyitom a szavazást. Now closed. Lezárom. 49 igen, egy ellenszavazat és nincs tartózkodás, tehát elfogadtuk, megköszönjük még egyszer az előadó munkáját. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a tárgyalások eredménye majd a plenárisra is eljut, valószínűleg az első áprilisi plenárison lesz a napirenden. Még mindig van szavaznivaló, ez a legnagyobb anyag, ami itt van előttünk, Ez az elektronikus hírközlés egységes európai piacára vonatkozó közös rendelet, és az a cél tehát, hogy az egész kontinens, európai kontinenset összekapcsoljuk. Az előadó Salvador Szedó, aki nem kívánja kommentálni a kérdést, tehát akkor rátérünk rögtön a szavazásra, mert ez bizony nagyobb falat, mint az eddigiek. Koncentráljunk. 45-ös és 46-os módosító ugyanaz, ki van mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 47-es mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 48-as mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 49-es, jó, jó, elektronikusan ellenőrizzük, én úgy láttam, elfogadtuk. It's open. Akkor most megnyitom az elektronikus szavazást, most lezárom. ...26-25 ellenében nagyon szoros az eredmény, de azért sikerült elfogadni ezt a módosítót. 49-es és 50-es, ezek azonos tartalmúak mellette. Ellene tartózkodás elfogadva 51, mellette ellene tartózkodás. Ez ugyanaz, mint korábban, hogyha valaki ellenőrizni akarja, de én úgy látom, mintha a többség mellette lenne, azért ellenőrizzük. Ellenőrizzük tehát az 51-et, megnyitom a szavazást. Closed. szavazást. Well, not this time. <laughs> That was 25. I mean, did, did... Nem tudom, remélem nem tévedett senki a gomnyomásban, hiszen most 25-26 ellenében, és elutasítottuk ezzel a 26 szavazattal. 52, 53, 54, 55 azonos tartalommal ki van mellette. Ellenne tartózkodás elfogadva. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 57 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 58 mellette ellene tartózkodás. Úgy látom, nagyon szoros megint az eredmény, úgyhogy ellenőrizzük. Most megnyitom a szavazást. Lássuk, mi az eredmény. Egyel több EPP-t látok. Kérem, hogy egy valaki távolítsa el a kártyáját. Most mi az eredmény? Lezárom a szavazást. 26-25 ellenében elfogadva. Nyolcas módosító és 59-es, ezek azonos tartalmúak mellette ellene tartózkodás elfogadva. 60, 61, 62 szintén azonosak, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63 mellette ez kiesett. A 9-es még megvan. Nem, az is oka fogyott. Akkor a 65-ösre ugrunk azonnal. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva 66 mellette. Ellene tartózkodás. Azért ezt ellenőrizzük, a 66-ost, megnyitom a szavazást. Lezárom. 22-29 ellenében elutasítva 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 5 kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva 77 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Elektronikusan úgy látom nagyon szoros megint az eredmény. 77 tehát, megnyitom a szavazást. Lezárom. Tizenkilenc azért annyira nem szoros, mint az előző, egyértelműen elutasítottuk hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hetes kompromisszum mellette, ellenne tartózkodás elfogadva. A 11-est visszavonták, 88-89 és 90-es azonosak mellette ellene tartózkodás elutasítva. 91-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 97 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 98, 99 és 100 ezek azonosak. Igen, még mindig megvannak, úgyhogy szavazunk róluk. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük elektronikusan, tehát a 98, 99 és 100. Lezárom a szavazást. 26, 25 ellenében ez, ennyivel ez elutasítottuk látok némi korrelációt a megosztó módosítók között. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13 mellette. A 12-t elfogadtuk, bocsánat. Elnézést én tévedtem, de azért ellenőrizzük. Tehát a 12-es módosító, az enyém. Szavazunk most. Lezárom a szavazást. Elutasítva 7-23 ellenében. 13-as mellette ellene Szerintem elfogadtuk. 101, 102 és 103 azonosak, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 115 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 116 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 12 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 118 mellette, ellene, tartózkodás nem világos, úgyhogy a 118-at ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Most lezárom. 25-26 ellenében, tehát elutasítottuk. Az 1-es, a 22-es és a 23-as azonosak mellett ellene tartózkodás elfogadva, 124 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 125 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 100 26 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 117 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszón mellette ellene tartózkodás elfogadva, 128 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 112 illetve 19-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellett ellene tartózkodás elfogadva, 21 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 129 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 130, 139, 129, javítja magát az elnök, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26-25 ellenében elfogadtuk. Szoros eredménye, de elfogadtuk. 130 mellette ellene tartózkodás. Szerintem ugyanez az eredmény elfogadtuk. 131 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a, 30, a 131-et. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Most megfordult. Van valaki, aki ingadozik, úgy látom, majd utána nézek. Van olyan, aki itt a mérleg nyelvének képzeli magát. Minden esetre ezt elutasítottuk. 132 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. 132. Megnyitom a szavazást. Now closed. Lezárom a szavazást. Swing voter tricked. Most úgy látom a méreg nyelven megint más irányba lendült. 26-25 ellenében elutasítva. Van 133 mellette ellene. Úgy látom, ezt most elfogadtuk. Ellenőrizzük-e? Ellenőrizzük elektronikusan. 133. Megnyitom a szavazást. Lezárom. megint 26-25 ellenében ellenőriznünk kell. Akkor nézzük a preambulumokat és az idézeteket. Néhányat visszavontak, nézzük a 22 es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 23 mellette ellene tartózkodás jó, ellenőrizzük. Elnézést, de ezt meg kell tennem. 23 ellenőrizzük, egyébként tiltakozás hullámoknak kell elébe néznünk, tehát most lezárom a szavazást. Egyértelmű elutasítás, 24 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 28 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 4 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 30-as, ellenőrizzük a négyest? Jó, ellenőrizzük. A négyes, megnyitom a szavazást. Lezárom. 33 ellenszavazat látható, itt elfogadtuk, 33, még mindig megvan vagyok, a fogyott nem, ez kiesett. Elnézést, néhány azért kiesett. Most nézzük a 31-et mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Ellenőrizzük. 31-es. Tessék. Lezárom a szavazást. 24-24, ez aztán tényleg érdekes. Most úgy látszik, a mindent eldöntő szavazónk tartózkodott. Kettes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 33 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 42 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 43 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 44 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most a szöveg egészét elnézést tanuk asszony szólni kíván, mikrofon nélkül. Továbbra is mikrofon nélkül. Kérem, hogy a 31-esről a 31-esről még egyszer szavazzunk. Egy szavazat is megváltoztathatja az eredményt, igen. Szerintem ez nem felel meg eh, a ház szabálynak. Jó, tanukasszony belenyugodott. Elnézést, már szavaztunk róla. Akkor záró szavazás. A modisításokkal együtt a szövegről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. 48-0 ellenében tartózkodás sem volt. Egyhangulag elfogadtuk a jelentést. Köszönöm szépen mindenkinek, és har- három órakor folytatjuk a munkát. Elnézést szólnom kell. Nem voltam az utolsó szavazásnál ebben. Még egy pluszt kérem, hogy írjanak hozzá, jó? Három órakor kezdjük újból a munkát, viszontlátásra!